Javaslom, hogy kezdjük meg ülésünket. Jó napot kívánok! Megvárjuk, hogy Szenyora Ayala is befejezze, amit csinál. Gracias! Javaslom, hogy kezdjük meg az ülést. Mindenek előtt szeretném kimenteni elnökünket, aki nem tudott a tagállamából Brüsszelbe utazni, valószínűleg délután már csatlakozik hozzánk, de ebben sajnos még nem vagyunk biztosak, úgyhogy tájékoztatni fogom önöket a dolgok alakulásáról. Szeretném üdvözölni a tanács, az Európai Bizottság képviselőit, a számvevőszék tagjait, természetesen az asszisztensekkelt, a frakciók munkatársait és a titkárságot is. Megkapták a beszámolót a legutóbbi ülésünkről, vagyis a november 17-i jegyzőkönyvet. Hogyha nincsen észrevételük, akkor elfogadottnak tekintjük, hogyha a nap végéig nincsen észrevételük ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmüket több dologra is, a rendelkezésre álló nyelvek mindenképpen lehetővé teszik, hogy megfelelően lebonyolítsuk ülésünket, a képviselők anyanyelvükön szólhatnak hozzá, webstreaminget is biztosítunk, és amikor a mikrofonba beszélnek, akkor mindig a helyes mikrofont kapcsolják be. Látják, én is elrontottam az előbb. A balra találhatóba beszéljenek, és akkor veszi majd önöket a kamera. Napirend egyes pontja, napirend elfogadása, elnök közleményei ezt követően pedig 5 évvel a csatlakozás után Magyarországra küldött küldöttséget a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az uniós pénzeszközök végrehajtása, ellenőrzés és monitoring kérdések céljából. Greszle asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam a delegáció vezetője. sikeres látogatást tettünk Magyarországon. Azt állapítottuk meg, hogy érdemes odautazni és helyben megnézni, hogy milyen helyzet az adott tagállamban. Egy olyan Magyarországra érkeztünk, amely teljes átalakuláson megy keresztül, különös tekintettel, ami ott a közszférát illeti. Láthattuk, hogy új emberekkel van dolgunk, akik szakismeretei áttekinthetőek voltak sok esetben, hogy óvatosan fogalmazzak. Láthattuk azt is, hogy egy olyan közigazgatásról van szó, amely alapjaiban változott meg, és kifejezésre juttattuk aggodalmunkat is afelől, hogy ez milyen következményekkel lehet az EU-s pénzek kezelésére vonatkozóan. Világosan elmondtuk, hogy csak mérsékelten lelkesedünk ezért a folyamatért, anélkül, hogy be akarnánk avatkozni természetesen egy tagállam belső folyamataiba, de fontosnak tartjuk a jogbiztonságot, és azt, hogy mindig legyen egy állandó kapcsolattartó személy. Többször is szóba került ez a probléma, különböző tárgyalások folyamán, azt hiszem a kollégák is egyetértenek velem ebben. Láthattuk, hogy Magyarország a gazdasági válság révén bajba került, de foglalkozik a problémákkal. Egy olyan tagállamról van szó, ez is bebizonyosodott, amely politikai problémákkal küzd, saját magával is küzdik, és a saját helyzetével is birkózik. Úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres látogatás volt a magyarországi látogatás, mert nyilvánvalóvá vált az is, hogy a tagállam igenis igyekszik kihasználni az EU programok adta lehetőségeket, és megpróbálja azok irányítását és professzionálisan végrehajtani. Foglalkoztunk a pénzek, a strukturális alapok pénzeinek kiosztásával, foglalkoztunk az agráralapok kérdésével, és láthattuk azt is, hogy Magyarország számos más tagállamhoz hasonlóan tulajdonképpen nem akar alapvető agrárreformot végrehajtani. 2,5 hektár az átlagos méret, ami a gazdaságokat illeti, hát az emberben ilyenkor azért mégis felmerül, hogy ez a mezőgazdasági struktúra hova vezet. A nagy projektek esetében azt láttuk, hogy ahol voltak rendellenességek, így például a metró projekt esetében megvolt az akarat arra, hogy felszámolják ezeket a rendellenességeket foglalkoztunk az olaf való együttműködés kérdésével is, és azt láttuk, hogy az AFKOSZ egyfajta kapcsolattartó az OLAF vonatkozásában, de nem mindig értesül azokról a problémákról, amelyekkel az olafhoz fordulnak. A mi javaslatunk az lett volna, hogy az AFKOSZ-t is tájékoztassák, hogy az olafhoz fordulnak. Egy részletes jelentést készítettünk az utazásról, köszönöm szépen a titkárságnak a munkát ezzel kapcsolatosan, és javaslatokat is megfogalmaztunk, amelyek összefüggnek a látogatásunkkal. Úgy gondolom helyes döntés volt Magyarországra utaznunk. Noha Magyarország most nem áll a problémás országok listájának a legtetején, de úgy gondolom mégsem volt hiba Magyarországgal foglalkoznunk, mert Magyarország egy új tagállam, Eddigi megítélésünk szerint Magyarország igen jól vizsgázott, ami az európai jogszabályok megvalósítását, végrehajtását illeti. Köszönöm szépen a szervezőknek és a titkárságnak, amiért előkészítették az utazást, amely egyébként nagyon-nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Köszönöm Inge ezt a beszámolót. Kérdezném a képviselőtársakat, hogy van-e hozzátenni valójuk. Az Európai Bizottság kívánne hozzászólni? Merci. Köszönöm. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az a diagnózis, amit a látogatás után felállítottak, és ami a beszámolóban szerepel, nagy mértékben megfelel a bizottság értékelésének. Ez az ország hatékony adminisztrációval rendelkezik, amit alapvetően átépítettek, jelentős változásokra került sor. Ezeknek persze megvan az a kockázata, amire az Európai Bizottság többször is rámutatott. Megállapíthattuk, hogy az új szervezet most már működőképes, és úgy tűnik, hogy egyre jobban működik is, hatékonyan tudja majd kezelni a strukturális alapok pénzeit. Magyarország erőteljes központosításból indult, a strukturális alapok kezelése erőteljesen központosított volt, a fejlesztési minisztériumhoz tartozó szervezet irányította ezt, a strukturális alapok kezelésében ez a minisztérium volt a fő partnerünk. Jelezték nekünk, hogy voltak problémák a múltban, erőteljesen felléptek a magyar hatóságok, az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzések területe továbbra is problémás, további intézkedésekre van szükség Magyarország részéről. Ami a nemzeti jogszabályok egyfelől és a közösségi jogszabályok másfelől betartását illeti. Itt történt előrelépés, a végrehajtás eljárásai többségükben megfelelnek az elvárásoknak, itt-ott továbbra is vannak szabálytalanságok, de általánosságban az eljárások megfelelnek a hatályos szabályoknak, jogszabályoknak. Meg kell viszont állapítani, hogy a kiválasztási kritériumok alkalmazása időnként túlságosan restriktív, kizárnak bizonyos pályázókat, aránytalan szabályok, intézkedések alapján akadályok léteznek, a verseny akadályoztatva van bizonyos esetekben a közbeszerzéseknél, és időnként a közösségi erőforrásokat nem elég hatékonyan használják fel, túlságosan nagyok a költségek időnként egyes beruházásoknál, ahol a strukturális alapok társfinanszíroznak ez a helyzet. Ezt leszámítva emlékeztetnék rá, hogy Magyarország hatékonyan abszorbálja a strukturális alapokat, az elért eredmények messze meghaladják az átlagot, hogyha többi strukturális alapot felhasználó országhoz hasonlítjuk, Magyarország az átlag felett teljesít. Érdekes, innovatív megoldásokat alkalmaz Magyarország, például a pénzügyi engineering területén. Ez az az ország, amely komplex struktúrát alakított ki, és használja az ilyen eszközöket. Egy kis időnek el kellett telnie, mire ez a rendszer bejáratásra kerül, de most már nagyon jól működik, és jó eredményeket produkál azt is megállapíthatjuk, hogy ezek az új eszközök jobb eredményeket hoznak, mint a klasszikus megoldások. Nyilvánvaló, hogy még a kezdeti szakaszban járunk, viszonylag hosszú ideig tart, amíg ezek az eszközök beválnak, de már most érezhetőek az első eredmények bizonyos integrált fellépést is megvalósít Magyarország a városi területeken, illetve falun is, a fejlesztés politikában szinergiát próbálnak kialakítani például a kutatás területén, és a cégeknél már kezdenek megjelenni az első eredmények. Vannak még azért tehát kevésbé derűs területek, de összességében pozitív a megítélésünk, egybeesik ez a látogatás megállapításaival, tehát Magyarország jól használja fel alapvetően a strukturális alapokat. Köszönöm szépen Aráni úr, az Európai Bizottságnál a magyar referensként dolgozik ön. úr. Köszönjük szépen Greszlászonynak ezt a jelentést átlátható, jól kidolgozott jelentésről van szó, és jó, hogy olyan országba is elmentünk, amely ugye nem szerepel a prioritás listán, de ö, ezzel is demonstráljuk azt, hogy az ilyen országokra is odafigyelünk. A bizottság is elmondta, hogy az ország átlagon felül teljesít, ami az abszorpciós kapacitást illeti, de azért vannak gondok, és ezeknek az okai a következők Más országokból is ismerjük ezeket. Itt sem tudják mindig, hogy ki mit csinál, kiknél vannak a kompetenciák, definíciók nem egységesek a tagállam és a bizottság között, mennyire mélyen sikerült megvalósítani a struktúrákat. Ezek tipikus problémák, és Magyarországról pozitívan elmondható, hogy legalábbis képes a jobbításra, a tanulásra ez az ország. Tehát amiket korábban kimutattunk hibákat, azokat igyekeztek kijavítani. Ugyanakkor vannak Magyarországon is, és más országokban is állandó bűnösök, akik nem hajlandók, nem tudnak javítani a viselkedésükön, és a többszörös értékelés után a következő fázis az eszkaláció lesz ezeknek az esetében. Ugye Semeta a biztos kimutatta, hogy Lengyelországban kivételesen jó a felhasználás, Magyarországon is elég jó, és akkor hogy van az, hogy Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban ezt nem lehet megvalósítani? Tehát ezt jobban meg kéne vizsgálni, és nem csak meg a pénzek folyosításának folyamatosságát kéne megszakítani, hanem teljesen meg kéne szüntetni a pénzek folyosítását olyan esetben, hogyha visszatérő bűncselekményeket látunk. Köszönjük még egyszer Greszlaszlónak az elvégzett munkát. Elnök. De mely jeleszendő? Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Grászle asszony munkáját, Köszönöm a jelentést és a javaslatokat, amelyeket megfogalmazott. Két kérdést szerettem volna feltenni csupán a látogatással kapcsolatosan, de mindenek előtt a bizottságnak szólnak ezek a kérdések. Különösen Háci Márkákész úr megnyilatkozásait követően. A széknek vannak bizonyos nehézségei. Magyarországgal kapcsolatosan, főként ami a kohéziós alapot illeti. Tulajdonképpen eredetileg azt gondoltuk, hogy nagyok a gondok, de aztán kiderült, hogy mégsem. Más, a másik oldalon az összes tagállam az abszorpciós kapacitásról beszélt, és az egyik prioritás éppen ez volt. Annak idején Spanyolország esetében is mérvadó volt ez. A kérdés tehát, hogy milyen kapcsolat áll fenn a látogatás között, valamint a között, amit a számvevőszék megállapított Magyarországgal kapcsolatosan. Másodszor pedig a bizottságtól szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet az eszközökkel, én is egyébként támogattam ezeknek az eszközöknek a bevezetését annak érdekében, hogy a magánszektor is átvegyen bizonyos, bizonyos terheket. A kérdés tehát, hogy melyek azok az ágazatok, ahol ezek a programok működnek, pontosan mely ágazatok is ezek, és hogyan néz ki a mennyire rentábilisek ezek a projektek. Köszönöm. Ajánlás Szender asszony a szembevőszéket is említette, a szembevőszék kíván-e reagálni erre? Nem, nincs észrevétele. Derek Bogn úr következik. Yeah, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak ezt a jelentést, és különösen az ajánlásokat, amelyeket a végén leírnak. Amikor elolvastam az, a jelentést, két dolog tűnt föl nekem, ezeket szeretném szóvá tenni és ezeket az ajánlások sem fedik le. Az egyik a, az államháztatás hiányának, illetve a közbeszerzések kérdése, és a másik pedig a szervezett bűnözés kérdése, amely a 11. oldalon fordul elő a jelentésben, és a lapon lejjebb azt olvassuk, hogy a szervezett bűnözésre vonatkozóan a a Magyarországi Bíróságok gyakorlata alapján jogmódosítást kellene végrehajtani, de ez túl általános ez a megfogalmazás. Nem tudjuk, hogy a helyzetettől most jobb lesz, vagy rosszabb lesz, ha ez meg is történik Magyarországon a szervezett bűnözés tekintetében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Szeretnék csatlakozni a köszönetnyilvánításokhoz. Én is köszönöm a delegáció tagjainak, hogy Magyarországra látogattak. Gyakorlatilag a nyári szünidőben, vagy az, az előtti utolsó pillanatban került sor a látogatásra. Mindenki a vakációra gondolt már, de nagyon fontos eredményeket értek el. Ugye fontos, hogy eloszlassuk a mítoszt, mi szerint az új EU tagállamokban az európai pénzeket nem használják fel elég jól, vagy kevésbé jól használják fel, mint az úgynevezett régi tagállamokban. Sajnos ezek a sztereotípiák még mindig e, élnek Magyarországra is őket, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez a delegáció lehetővé tette ennek a mitosznak az eloszlatását. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy bárki más kérni a szót a képviselőtársak közül. Képviselőként magam is szeretnék észrevételt fűzni hozzá, de a hölgynek adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Csak néhány szóban reagálnék a szembevőszék szék megállapításaival kapcsolatban, kohéziós alapok, illetve a közösségek tárgyában ami Magyarországot illeti, az Európai Bizottság részéről már az első ISPA projekt esetében 2002-2003-ban végeztünk vizsgálatot, és az egyik megállapításunk az volt, hogy a közbeszerzési eljárásoknak nem feleltek meg tematikus auditot végeztünk a közbeszerzésre vonatkozóan, és ami pozitív az az, hogy változást tapasztalunk, azt, hogy a hatóságok, a magyar hatóságok hajlandóak kiigazításokra, szabályok megváltoztatására, illetve különösen a szabályok megváltoztatott alkalmazására a júliusi budapesti szennyvíztisztítónál tett bizottsági látogatás is példa erre pénzügyi korrekciókat javasoltunk, és a magyar hatóságok ezt, ezeket elfogadták. A DAS 2007-es keretében az Európai Szembevőszék ezt a projektet is auditálta. Az Európai Bizottság részéről folyamatosan auditáljuk a közbeszerzési eljárásokat, az elmúlt hónapokban is végeztük ezt. Mint említettem, továbbra is vannak problémák, de azt is tapasztaljuk, hogy megvan a jó szándék a közösszerzési eljárások megváltoztatására. Köszönöm. Én is hozzá fűzhetek még ehhez néhány dátumot, ami a pénzügyi eszközök hatására vonatkozik. Múlt héten kaptuk a Monitoring Bizottságtól a fejlesztési programok kapcsán ezeket a mutatókat. Hány cég volt eddig a cél keresztben, tehát kik kaptak pénzt, hány vállalkozás, ...5200 az összeg, amit kiosztottak ezeknek, ide értve az önkormányzatokat is Közép-Magyarországon, a konvergencia régióban. 232 millió euróra rúgnak. Ezt össze lehet vetni a teljes kifizetésekkel az alapokból, amelyek 700 50 milliót tesznek ki. Tehát több mint 25%-át a pénznek már ö, átutalták, még van mit tehát tenni, de ez elég jó eredmény, kielégítő eredmény. Ö, annak a tükrében, hogy az ilyen eszközök felhasználásának milyen az idő kerete. És persze nagyon sokféle intézkedés, fellépésről van itt szó. A Magyarországon ugye a termékbiztonság garancia, a és egyéb ö, témák ö, játszák a főszerepet. Én ezeket az adatokat szívesen a bizottság rendelkezésére bocsátom. Ayala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy további megjegyzésem lenne az a kapcsolatosan, amit a bizottság képviselője mondott. Aki a szennyvíztisztítóról beszélt. Egy idővel, némi idővel ezelőtt már ellátogattunk oda, és állítólag a magyar hatóságok megfogadták a javaslatokat, és a jelentés szerint a magyar hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy ezeket a pénzeket más projekteknél felhasználják, amelyeket érdemes támogatni. Ez ennek a javaslatnak az eredménye? Alors, le temps que la Commission se concerte amíg a bizottság egyeztet a válaszadás előtt, jó magam is szeretnék egy kérdést feltenni, ugyanis a vita jó része a közbeszerzésről szólt eddig, hallottuk Oráni úrtól a választ, de amikor ezek a problémák felmerültek így a sajtóban is, az európai cégek kicsit megütköztek azon, hogy hogyan is működik a helyi adminisztráció. A az állami megrendelések odaítélése kapcsán, és a szerződések egyoldalú felbontásáról is volt szó. Az Európai Bizottság mit tudott tenni ezzel kapcsolatban az indokolatlan egyoldalú szerződés felbontásokkal kapcsolatosan a bizottság valamilyen mediációt javasolt-e, és mi a helyzet ezekkel a szerződésekkel ma? Ugye állami megrendelésekről van szó, esetleg a helyzetet tudnák-e ismertetni mert az ilyenfajta magatartás azt a látszatot kelti, hogy a belső piac nem jól működik, európai cégeket is érint az ilyen fajta magatartás. Az Európai Bizottság mit tudott megállapítani? hogy jól érthető legyen a kérdésem, Oráni úr, itt nem az európai pénzekről az, hogy egy fölzöpták őket, visszautaltatták őket, de most inkább a belső piaci szabályok működésével kapcsolatban teszem fel ezt a kérdést. Egyértelmű, hogy a magyarországi helyzetnek vannak sötét oldalai, így a közbeszerzési szabályok működtetése amikor a megrendelések ódai ítéléséről beszéltem, már említettem, hogy vannak aránytalanul alkalmazott kritériumok, és bizony kizárnak ki, rekesztenek bizonyos pályázókat ezek a gyakorlatok, tehát bizonyos cégek nem kapnak így megrendelést. Olyan magyar jogszabályok alapján, amelyek hát véleményünk szerint nem arányosak. Vannak szürke zónák, mert ezek az eljárások a jogászaink szerint nehezen támadhatók meg törvényességi szempontból inkább a törvényes kritériumok alkalmazása minősül de facto aránytalannak a közbeszerzés szempontjából. Másik dologról is beszélt az elnök úr, arról, hogy felbontanak később szerződéseket. Nyilvánvalóan az Európai Bizottságnak nincsen vagy inkább a belső piaci részlegének van illetékessége ezen a területen. Természetesen olyan szempontból nyomon követjük ezeket a kérdéseket, hogy a strukturális alapokat megfelelően használják-e fel. Tisztességes közvetítő, honest broker szerepében a felek között közben is járunk, hogyha vita alakul ki. Előfordul, hogy a magyaratosságok jogosnak minősítenek valamit, mi pedig bíráljuk azt. Például a négyes metró gördülő állomány beszerzésére vonatkozó közbeszerzés körülményei nagyon aggasztották az Európai Bizottságot. Kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a szerződés, a projekt megfelelően fog -e zárulni, hiszen egy metró szerelvények nélkül nem lehet cél. Jelezték nekünk, hogy problémásak ezek a gyakorlatok. Nyomon követjük őket, amikor az általunk finanszírozott projekteket érintik, és megpróbálunk közbelépni. Elnézést, hogy ennyire költöm az ebet a karóhoz. Úgy értettem, hogy az európai kifizetéseknél nem történt károkozás, hiszen visszautaltatták a pénzt. Oráni úr, az én konkrét kérdésem arra vonatkozik, hogy a belső piaci Európai Uniós szabályokat úgy tűnik megsértették, ismereteim szerint az Európai Bizottság kezdeményezhet jogsértési eljárást a tagállamok ellen, amikor az európai eljárásokat nem tartják azok be. Teljesen természetes, hogy az Európai Bizottság hogyha valamelyik tagállam nem tartja be az európai eljárásokat, akkor jogsértési eljárást indítson az adott tagállam ellen hogyha helyben szerződéseket bontanak fel úgy, hogy az nem egyeztethető össze a belső piaci szabályokkal, akkor a bizottságnak fel kell lépnie. Én szeretném, szeretnék meggyőződni róla, hogy a belső piaci szabályok Magyarországra is vonatkoznak. Igen, természetesen mihelyt az Európai Bizottság szabálytalanságra bukkan, akkor fellép, intézkedik. Én azt akartam csak hangsúlyozni, hogy az ön által említett tények nem feltétlenül számítanak szabálytalanságnak ismereteim szerint. Inkább arról van szó, hogy kétséges egy jogszabálynak az alkalmazásának a jogszerűsége, illetve arányossága. Én itt az aránytalan alkalmazásról beszélek elsősorban. Tehát formailag jogszerű, de facto aránytalan intézkedésekről van szó alapvetően. Bizonyos esetekben találtunk ilyenre példát, én nem tudom a súlyosságát megítélni a dolognak, de van egy szürke zóna, ahol mi bírálhatjuk egy jogszabálynak az alkalmazását, amiről úgy gondoljuk, hogy az ellentétes a hatékony kezelés elvével, viszont jogilag nem támadható a jogszabály. Eljala Szender asszony szeretne a kérdésére választ kapni. Kérem, hogy ismételje meg a kérdést. Köszönöm, elnök úr. A szennyvíztisztító kapcsán volt egy gond, és a bizottság a megoldást javaslatot tett, erre a magyar kormány lépéseket foganatosított, és a magyar kormány, illetve a megfelelő hatóságok úgy tűnik, hogy most a megmaradt pénzt más prioritásokra költhetik. Ez egy normál eljárás-e, kérdezem én. Tehát ha a az önkormányzat jelentését elfogadják, akkor a megmaradt pénzt fel lehet használni más prioritásokra? Ez tehát a kérdésem. Jól látom-e? Erre a konkrét kérdésre. A bizottság által javasolt korrekciók 25%-ra vonatkoztak egy nagyon fontos szerződés kapcsán, a szennyvíztisztítóval kapcsolatban megkötött szerződés kapcsán. Ugye 250 millió volt a teljes beruházási költség kohéziós pénzből ezt a 25%-ot azért kellett áttárgyalni, mert nem volt szabályos a kiírás, illetve a tárgyalás, a közbeszerzésre vonatkozó tárgyalás, 40 milliót érint ez, és Európának joga van, hogyha a tagállam elfogadja a korrekciót, akkor a felszabadult pénzt odaadni más a projekt kapcsán felmerülő költségekre. Ha nem fogadta volna el a kormány a korrekciós igényünket, akkor a bizottság végezte volna el a korrekciót, és akkor viszont nem lenne erre joga a tagállamnak. Pas d'autres questions, je n'en vois pas, donc je donne la... Nincs több kérdés, úgy látom, hogy nincs, akkor visszadom a szót az előadónknak a lezárásra. Kellemes kis vitát folytattunk, megmutatta ez is azt, hogy egy tagállamnak milyen konkrét problémái vannak, pedig ugye ez a tagállam még nem is a legproblémásabbak közé tartozik. Makakis kollégával egyetértek, hogy nem volt hiba ide sem elutazni, mert ez az utazás is sok dolgot föltárt ezzel együtt. És persze más következtetéseket is le lehet vonni, azt szerint, hogy hogy szeretjük a poharat nézni, hogy félig tele vagy félig üres. Szerintem félig tele van a pohár, tehát én inkább pozitív kicsengést adnék a dolgoknak, azzal együtt, hogy sok mindent nem tudok magamnak megmagyarázni az ott látottakból. Ez a szennyvíztisztító óriási projekt, és nem értem, hogy például a szennyvíziszappal miért nem foglalkoztak. Jó lenne azt is megtudni, ha már itt tartunk, hogy a bizottság falaupja szerint mi lesz ezzel, vagy mi van a Jeremy projekttel. Ez ugye mindig gondot okoz, és Magyarországon is sem világos a menedzsmentje, az értékelés módja. Tehát érdekelnének ezek a részletek is minket, a Jeremy projekt És ez a bizottsággal most lefolytatott vita is mutatja, hogy maga az Európai Bizottság is milyen sok mindent nem tud. Tehát itt a fő probléma az, hogy az elszámolási kötelezettségét, illetve ellenőrzési kötelezettségét a bizottságnak jobban vég, ö, gyakorolnia kellene, mert láthatóan nem nincs a helyzet magaslatán. Mindig csak mellesleg derülnek ki ezek a dolgok, és adhok próbáljuk megnézni, hogy mit kéne tenni. Egy parlamenti belső ügyenkre is hivatkoznék itt ennek kapcsán. Beszéltünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel arról, hogy hogyan kéne a számvevőszékek jelentéseit kezelni, a magyar számvevőszék és a többi számvevőszék között milyen a munkamegosztás, és úgy tűnik, hogy nincs ilyen, tehát nem gondolkodtak el még ezen. És ez azért fontos, mert azok a kollégák, akik a nemzeti parlamentek védelmében próbálják ezt a kérdést kezelni, akkor nekik mondom, hogy, hogy ebből nem jön ki semmi jó, úgyhogy a koordinátorokkal meg kéne gondolnunk, hogy nem kéne -e állandó kötelező automatikus e, jelentéstételi kötelezettséget kirónunk a regionális hatóságokra is, mert és valakit magunk közül is kijelölni, aki állandóan ezzel foglalkozik. Tehát, hogy legyen egy saját follow-upunk is, ezt most csak én javaslom, de ezt már sokszor megfontoltam. Köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek velem. Négy tagunk és egy magyar képviselő utazott, és hét bizottsági képviselő erre a bizottságra. Ha más nem, akkor egy ilyen egy-egy arányt meg kéne valósítani. Tudjuk, hogy a bizottságnál nagyon sokan dolgoznak, de Hát legalább egy ilyen delegáció esetén legyen ugyanannyi a parlamenti ember, mint a bizottsági. No, presidente, solamente era para apoyar la idea de la señora. Elnök úr, csak szeretném megerősíteni azt, amit Gressle asszony elmondott. Úgy tűnik, hogy itt a parlamentben egy többség rajzolódik ki, ami a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartást illeti. Hogyha egyet értenek a koordinátorok is vele, akkor talán tarthatnánk egy kibővített ülést a nemzeti parlamentek részvételével, illetve azok képviselőinek részvételével. Más szakbizottságokban is létezik ez a gyakorlat, talán itt is bevezethetnénk. És támogatom azt, amit Gressle asszony mondott. Euh, hát euh, nézze, amennyiben a nemzeti számvevőszékeket fokozatosan be akarjuk vonni az auditálásba. Nyilvánvalóan a nemzeti parlamenteken keresztül lehet elérni őket. Szerintem nagyon jó javaslat ez a Nemzeti Költségvetés Ellenőrzési Bizottságokkal való együttműködés szorosabbra fogása. Én csak támogatni tudom. Azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a napi rendi pontot, és térjünk át a négyes napi rendi pontra de mielőtt rátérnénk a négyes pontra, szeretném üdvözölni a Massif Central Centre régióból érkezett látogatói csoportot, akik nagy érdeklődéssel hallgatják a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság munkáját. Az én választókerületemből érkeztek. Köszönöm, hogy megtapsolnak bennünket, mi is tapsoljuk meg őket. Azt gondolom, hogy az állampolgárok látják, hogy milyen komoly kérdésekkel foglalkozunk. Egyébként csak a plenárisan szoktunk tapsolni a szakbizottságban. Sosem négyes napi rendi pont. Az Európai Szembeveszék külön jelentése a konfliktus jutott országokban az ENSZ szervezetek közöműködésével lebonyolított uniós hozzájárulások hatékonyságáról és eredményességéről. tehát a konfliktus sújtotta országokról van szó. Különlegesen jó jelentést kaptunk Karel Pixten úr jelen van a szemvevőszék részéről, és szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy gratuláljak önöknek a munkadokumentumhoz, illetve gratulálok, hogy önt, az ön kinevezését jóvá hagyták egy rendkívüli szavazás keretében. Gratulálok. Mindjárt arra is rátérek, mindjárt arra is rátérek. Nem szeretnék a plenáris elébe menni, illetve a miniszteri tanács döntése elé menni. De gratulálok, és megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit is mondhatnék? Mit is mondhatnék? Minden esetre mindenképpen köszönöm a képviselőasszonyoknak, a képviselő uraknak a bizalmat, amit belém helyeztek. Másfelől szeretném azt is elmondani, hogy tévedtem. Tévedtem, ugyanis amikor láttam, hogy bejön az egész delegáció, azt gondoltam, hogy az Egyesült Nemzetektől érkeztek, de nem, még fontosabb emberek, az ön választói. Úgyhogy gratulálok, és üdvözlöm őket. Mint tudja, a második ensz kapcsolatos jelentéssel foglalkozunk már. Eredetileg a számvevőszék egyetlen jelentést akart készíteni, de idő takarékosság céljából ketté bontottuk a jelentést. Miért is készít jelentést erről a témáról az Európai Számvevőszék? Három oknál fogva. Először is komoly pénzösszegekről van szó, amelyek Ráadásul jelentősen emelkedtek. 2001 144 millió euró, 2009 939 millió, 935 millió euró, bocsánat. Tehát nagyon jelentős összegek ezek másodikok. A kezelés módja, ami időnként problémás, illetve a közös pénzkezelés, amikor az Európai Unió nemzetközi szervezetekkel dolgozik együtt. Harmadrészt, hogy az Európai Parlament mennyire érdeklődik, különösen ez a szakbizottság, ezen audit elvégzése iránt. Mielőtt a három pontot kifejteném, Szeretném elmondani, hogy természetesen az auditoraink és mi magunk is jól tudjuk, hogy amikor az európai adófizető pénzét az ENSZ rendelkezésére bocsátjuk, hogy konfliktus sújtotta országokban használják fel azt, nagyon gyakran rendkívül nehéz körülmények között használják fel a pénzeket, ezzel teljes mértékben tisztában vagyunk. Ettől függetlenül végeredményben eh, az Európai Bizottság a felelős azért, hogy az Európai Unió pénzét mire költik, még akkor is, hogyha rendkívüli és nagyon nehéz körülmények között eh, használják fel a pénzeket, és ezekkel a körülményekkel ugye mi tisztában vagyunk. Négy dolggal szeretnék foglalkozni. Az első, elnök úr, az átvilágítás az audit által érintett terület, a második az információ, illetve annak hiánya. Két példát említek majd a jelentésből kiragadva, és néhány üzenettel zárnám majd. Szóval, hadd kezdjem az első ponttal, azzal, hogy mire terjed ki ez az audit. Az audit három témával foglalkozik, három országgal, Iránnal, Afganisztánnal és Szudánnal. És 19 projektet vizsgál, ezeket a függelékben megtalálják. És mit vizsgáltunk e 19 projekt kapcsán? A hatékonyságot, az eredményességet és a fenntarthatóságát, a hosszú távú hasznait a nyújtott támogatásnak. Ennek kapcsán el kell mondanom azt is, hogy a 19 projekt 80%-át képviseli az EU által elköltött ENSZ projektekre, nek. Tehát ez nem egyszerűen egy minta, hanem az összes ilyen módon elköltött pénz 80%-ára vonatkozik. Tehát ebben a három országban költöttünk el 2006 és 2008 között a pénzünk 80%-át. 19 projekten belül. Az audit elején azt gondoltuk, hogy elutazunk mindhárom országba, de végül is csak Szudánba jutottunk el, oda én magam utaztam. Biztonsági okok miatt csoportosan nem lehetett Afganisztánba és Irakba utazni. Ennyi tehát az auditnak a hátteréről és hatásköréről. Végig érvényes ezekre a projektekre, mindenhol leírom, hogy mindig kevés volt az információn, kevesebb, mint szerettünk volna, Sokszor, sok esetben nem tudtunk kellő mennyiségű releváns információt beszerezni, és megbízható információt sem. Tehát az audit nem hagyatkozhatott azokra az adatokra, amelyekre általában szokott. Hiányoztak az adatok, és ez persze az értékelést is befolyásolja mind a három ország kategória esetében a hatékonyság, eredményesség és fenntarthatóság szempontjából. Ahogy a jelentésben is leírjuk, főleg a, az hatékonyság esetében a 19 projektből 7 esetében nem tudtunk mire hivatkozva vizsgálódni. Nem volt adat ezért szerintünk a bizottságnak átfogó időben beszerzett eh, információ beszerzésére kéne törekedni az ENSZ-nél minden projekt kapcsán, és sajnos jelenleg a projektek nagy számánál nem áll fönn. Ennyi a második mondani való. Most pedig rátérnék a példákra. Sok példát olvashatnak még a jelentésben az elmondotton kívül, ezek mind nagyon tanulságosak és konkrétak. De kiemelném szóban a 17. oldalon az első mm, keret második részében található részt, hogy a kapacitás Dél-Szudánon belüli kapacitásépítés kapcsán miért nem sikerült információt szereznünk, ugye ez nagyon fontos projekt, a függetlenség kapcsán. A 65%-a a kiadásoknak előzetes kiadásként volt elszámolva. Előzetes kiadás semmi több. Semmi egyéb információ nem volt a tételek mellett, hogy ezeket mire költötték. Előzetes kiadás. A pénzek 65%-ára. És a bizottság csak álltunk és néztünk, ezt le kellett, hogy nyeljük ez is mutatja azt, hogy mennyire hiányosak a bizottsághoz eljutott beszámolók. A 21. oldalon van egy másik keret, kettes számú keret, ahol az eredményességről az, mm, számolunk be, ahol nem vezettek eredményre a projektek, már pedig ezek fontos projektek voltak. Mi volt a aknamentesítés konkrét célja? azt szerették volna, hogy 26,6 négyzetkilométert átfésülnek aknák után. Nem tudtuk meg, hogy ebből mennyit sikerült aknátlanítani, illetve úgy tűnik, hogy csak 1,6 négyzetkilométert, 1,6 négyzetkilométert a 26,6-ból, tehát enyhén szólva nem volt sikeres a projekt. Tehát a hatékonyság e projekt kapcsán ilyen arányú volt. A negyedik utolsó témán pedig a példák után e, az, hogy milyen politikai üzenetei vannak ennek a dolognak. Gratulálni szeretnék a jelentés szerzőjének, Leszle asszonynak ahhoz, hogy kiválóan összefoglalta a tényeket. Tehát nem akarok megismételni dolgokat, amelyeket ő leír a jelentésében és nem fogom részletesen idézni az ő megállapításait sem, csak néhány üzenetet szeretnék megfogalmazni. A véleményünk szerint a bizottságnak, Európai Bizottságnak garantálnia kellene, hogy világos, hozzáférhető, jól megfogalmazott projektcélok legyenek minden projekt esetében, amelyek monitorozhatóak és számosíthatóak, kvantifikálhatóak, mérhetőek. Minden egyes projekt esetében ezt el kell várni, e, még mielőtt az EU pénzeket odaítélnék bármire. Második üzenetünk. Véleményünk szerint az Európai Bizottságnak nagyobb hangsúlyt kellene helyeznie a projektek hatékonyságára és értékelésére. Lifetime típusú értékelésre van szükség. Nem elegendő a pontszerű elemzés, illetve az eligibilitása, befogadhatósága, folyosíthatóság vizsgálása, ennek a feltételének a vizsgálása. A bizottság gyakran csak erre szorítkozott. Harmadik üzenetünk, a follow-up jelentéseknek, amelyeket a bizottság az ENSZ-től kap, ki kellene térniük a konkrét follow-up lépésekre, és ha problémákat találnak, akkor ezeket kezelni kell, foglalkozni kell velük. Végül pedig megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani, nem csak ezen problémák kezelésére, hanem általában véve az ENSZ jelentés telével kapcsolatban mert aláássa az ENSZ hiányos jelentéstételi gyakorlata a bizottság és a szemvevőszék ellenőrző kép- képességét és kompetenciáját. Két héttel ezelőtt született a dokumentum, a legfrissebb adatok is azonban a kezemben vannak, az ENSZ-től, az audit jelentésekre vonatkozóan. Ott is van egy Greater Transparency projekt. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez mit tartalmaz majd, és konkrétumokról van szó, elegendő az, amit ők mondanak, vagy sem. Köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm, hogy meghallgattak. Merci, monsieur le membre de la Cour des Köszönöm szépen a számvevőszéki eh, tagnak. Ingeborg Gressle eh, előadó következik. Köszönöm szépen. A második jelentésről van szó, amelyet az elmúlt években a számbevőszék elkészített a nemzetközi szervezeteken keresztül folyósított segítségnyújtással kapcsolatosan. Emlékeztetnék arra, hogy 2009. februárjában is volt egy delegáció az ENSZ-hez. Ebben a delegációban is tag voltam, azóta is foglalkozom a témával. A jelenlegi jelentés három nehéz helyzetben lévő országgal foglalkozik, Szudán, Afganisztán és Irak képezi a tárgyát. Az embernek az lehet az érzése, hogyha ott bármit el lehet érni az ott uralkodó körülmények között, az már szinte csodával határos. Én megpróbáltam a dokumentumot arra kihegyezni, hogy még több információt kapjunk az Egyesült Nemzetektől. A jelentés sok problémára rámutat, de főként az ENSZ és a Világbankkal való együttműködésre tereli a figyelmet. A következtetéseimben az együttműködés alapvető problémáit állítottam középpontba, hiszen elismerem, hogy ebben a három konflikt régióban nagyon nagyok a problémák, de látom azt is, hogy az ENSZ-szel kapcsolatos, valamint az Európai Unió ügynökségeivel kapcsolatos jobb elszámoltathatósággal kapcsolatosan alapvető problémák lépnek fel. Sok ígéretet kaptunk a bizottság részéről is, azonban kevés az eredmény. Mindazonáltal azonban a nyomásgyakorlás eredményt hoz. Az Egyesült Nemzetek nem régében a bizottságnak hozzáférést adott az ENSZ belső ellenőrzési jelentéseihez olyan projektekkel kapcsolatosan, amelyek finanszírozásában az Európai Unió is részt vesz. Ez tehát az általunk történt nyomásgyakorlásnak az eredménye. Javaslataimban néhány olyan dolgot emelnék ki, amelyeket könnyű lenne elérni, mégpedig, hogy az Európai Bizottság még a költségvetés év kezdete előtt közölje velünk, hogy az ENSZ-en keresztül mekkora összegeket szeretne az érintett országoknak folyósítani. Ez azért jó, mert az ügynökségek is jobban tudnak így tervezni. Sokszor az ügynökségek ugyanis panaszkodnak amiatt, hogy az Európai Bizottság sokszor a projektek esetében két-három hetes határidőt szab, sok esetben ezt az érintett országokban sem lehet betartani, és ez nyilván veszélybe sodorja a projektek sikerét. Számunkra tehát fontos a jobb tervezés. Nyilvánvalóan szükség van rugalmasságra is, de azt hiszem, a rugalmasságot nem lehet minden, mindenütt érvényre juttatni, főleg olyan helyen nem, ahol egy ország újjáépítése zajlik. Külön problémát jelentenek a vagyonkezelő alapok. Ezek az alapok nagyon fontosak. A kiadások, illetve a vizsgált kiadások 60%-át a többszörös adományozói vagyonkezelők kezelik, ez azonban 19-ből csak három projekt. Ez a 60 százalék, tehát hogy nagyon nagy aggodalomra ad okot, hogy keveset tudunk a vagyonkezelő alapokról, mert épp az összegek legnagyobb részéről tudunk túl keveset. Aztán a bizottság részéről hozzáfértem egy belső ellenőrzési jelentéstől ezen alapokkal kapcsolatosan, és ezt a belső jelentést bevettem a következtetéseimbe. A szemvevőszék joggal utal arra, hogy a közvetett költségekről, tehát értsd az irányítási költségekről is keveset tudunk, és hogy a bizottság egyszerűen a jogosultság, illetve indokoltság ellenőrzése nélkül azt követeli, hogy ezeket fizessük ki. Ezért a következtetéseimben kérem azt is, hogy a szembevőszék adott esetben készítsen jelentést a vagyonkezelő alapokról és a rajtuk keresztül folyó pénzről, hiszen viszonylag nagy összegekről van szó. A kollégák, akik annak idején a földrengés sújtotta lákvilába látogattak, ott is rendellenességeket tapasztaltak a vagyonkezelőkkel kapcsolatosan. Éppen ezért úgy gondolom, hogy észszerű volna, hogyha a szembevőszék külön jelentést készítene a vagyonkezelőkkel kapcsolatosan, a vagyonkezelő alapokkal kapcsolatosan. Ebből minden bizonyos sok minden kiderülhetne. Emlékeztetnék arra is, hogy ez fontos szerepet játszik a költségvetési rendeletben is. A régi témák, régi problémák, a dokumentumokhoz való hozzáférés, a jelentésekhez való hozzáférés most is visszatértek. Némi frusztrációval mondom, hogy túl lassan haladunk előre ezekben a témákban. Ezért kérnénk a számbevőszéktől azt is, hogyha nehézségek adódnak, akkor az mindenképpen tükröződjön a mentesítésben. Az elmúlt években a mentesítéssel kapcsolatosan mindig követeléseket fogalmaztunk meg, és nem javul a helyzet, ezért most el kellene gondolkodnunk azon, hogy mégis mit évők legyünk. Úgy gondolom, a számbevőszék nagyon jó jelentést készített, de egy kicsit rossz benyomást kelt az, hogy a régi, régi problémák esetében nem tudunk előbbre jutni. Köszönöm szépen az együttműködést, nagyon intenzív tárgyalásokat folytattunk a számvevőszékkel, az Európai Bizottsággal és az ENSZ képviselőjével is természetesen, valamint az ENSZ ügynökségeinek képviselőjével. Szeretném azt is leszögezni, hogy azért többet várnánk annál, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy milyen komplikált is a helyzet és a világ. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt a frakció képviselőnek megadnám az esetleg a bizottság részéről Schmidt úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottság üdvözli a jelentést, és talán csak az előadó által érintett néhány pontra reagálnék, illetve a hatodik, hetedik oldalon és az ajánlásokban szereplőkre. Először is a negyedik pontnál a beszámolásról beszélt az előadó, és a bizottság köszöni a Kokobűnek a támogatást. Az ensz tavaly közös beszámolási guideline-okról állapodtunk meg, vagyis arról, hogy minek kell szerepelnie a beszámolókban, mm, hiszen a bizottság e beszámolók munkánkra építi a munkáját. Nagyon fontos, hogy időben szülessenek meg a beszámolók, illetve hogy megfelelő legyen a, a tartalmuk. 2012-ben <clears throat> újra értékeljük egy évvel, tettével, hogy az új guideline-oknak volt-e hatásuk, és természetesen a parlamentnek is beszámolunk majd erről. A második dolog, amivel szeretnék foglalkozni, az, az effektivitás és hatékonyság a hatos pontban szerepel ez, és Végszem úr is beszélt róla. Valóban az Európai eh, Bizottsági eh, ellenőrzések ex an teljes pillanat jellegűek az ENSZ együtt vizsgáljuk, hogy megvannak-e a feltételek ahhoz, hogy folyosítsák a pénzt. Később sokkal nehezebb azonban a hatást lemérni. Szudán, Dél-Szudán esetében például nem volt a bizottságnak delegációja a helyszínen, de nagyon nehéz volt a terepen ellenőrizni a felhasználást. Most már nyitottunk ugye ott képviseletet, az ex post nyilatkozatokról is beszélt az előadó, mint tudják az Európai Bizottság az új pénzügyi rendelet 57 pont 3-as részében javaslatot tesz arra, hogy legyen ilyen nyilatkozat a közös kezelésű pénzeknél is úgy gondoljuk, hogy ez megnyugtató lesz. Aztán a késlekedés kérdésével kapcsolatban, hiszen hetes pontnál az előadó reális időkeretekről beszél. Úgy gondolom, hogy ez tényleg probléma de nem csak az ENSZ összefüggésében, a velük végzett munka eh, vonatkozásában, hanem gyakorlatilag minden esetben, amikor ilyen nehéz körülmények között működünk, a feltételek ugye változnak, és hogyha az eredeti célokat el akarjuk érni, és eh, gondoskodni a biztonságos lebonyolításról, akkor időnként jobb, hogyha eh, néhány hónapot csúszik a dolog, de vannak rossz okai is a késlekedésnek. A monitorozás késlekedésével rendszeresen foglalkozunk, nem csak az ENSZ projektek vonatkozásában, kulcsfontosságú teljesítménymutatókat alakítunk ki a delegációknál, hogy lássuk, hogy indokolta a késlekedés adott esetben. Talán azzal zárnám, hogy mi is a pozitív üzenete az audithoz való hozzáférésnek, és Mindenképpen, támog, mindenképpen köszönöm a parlamentnek a támogatását, az ENSZ ügynökségek végrehajtó bizottságai is hozzájárultak, hogy az audit jelentéseket nyilvánosságra hozzuk, illetve megosszuk egymás között, ez konstruktív együttműködést jelent a bizalom légkörében, és így a belső audit, ENSZ auditok eredményének megismerése lehetőséget ad arra, hogy tovább javítsuk az eljárásainkat, itt be is fejezném, és hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok rá. Schmidt úr, köszönjük. Ajala asszony kérte a szót. Ajala asszony, aztán Csacsi márka kiszúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gressle asszonynak is köszönöm a jelentést. Gyakorlatilag itt a Kont a társfinanszírozások kapcsán Erről szól az életünk. A nemzetközi szervezetekkel, nem csak az ensz más szervezetekkel is hasonló bajaink vannak, és jó, hogy most ezek a fontos aspektusok megfogalmazódtak, illetve hogyha sikerülne megváltoztatni az ENSZ-nél a bizottság fellépésére, akkor valamit elértünk, a 2.2-es pontot különösen. Akkor már lépést tettünk egy jobb jövő irányába, és ezt nagyon üdvözöljük. Azt szerettem volna kérdezni a bizottságtól, hogy tervezik-e ebben a pillanatban, hogy ezeket a belső bizottsági jelentéseket kiterjesztik valamennyi ügynökségre, valamennyi szervezetre, és valami általános következtetést levonnak-e, hogy az ügynökségek kapcsolatban mire kéne törekedni. Még egy kérdésem lenne a bizottságtokhoz, és egyben a számvevőszék képviselőihez is. Azok a jelentésben szereplő ajánlások önök szerint, amelyeket olvashatók, realisztikusak? Mert itt a vitában a hiba arányról és a, a kockázatokról ezek kapcsán ö, ugye konkrét projektek nevesülnek, amelyeket politikai döntések alap politikai döntésekkel hoztak létre konfliktustól sújtott régiókban. Tehát azzal egyetértek, egyetértünk valamennyien szerintem, hogy az Európai Uniónak tennie kell valamit ilyen helyzetekben, de ott van ez a csomó probléma a projektek ellenőrizhetőségével, az ex ante ellenőrizés lehetetlenségével, csak nyilat, nyilatkozataink vannak, és jó lenne, hogy a, ezt a fajta daszt, vagy valami hasonlót, ami nekünk van, elvárnánk az országoktól, a szervezetektől is, mert ezek a hibarányok hát egyszerűen ugye, elfogadhatatlanok, és az ex post nyilatkozatok helyett talán ex ante nyilatkozatokra is szükség lenne. Ez minden ilyen projekt kapcsán felmerül. Háromszor is szerepel a számbevőszéki jelentésben, ugye Irak kapcsán ez a probléma. Látom, hogy itt ráadásul további problémák is vannak, vagyis a bizottságnak biztos föl kéne lépnie. A kiadások 40%-a esetében a bizottság képtelen igazolni a pénzek elköltési célját, és ezeket visszaszerezni is lehetetlen már. Még egyszer, elnök úr, He visto, eh, úr felszólalása kapcsán úgy láttam, hogy Gressle asszony szolgáltatta most az összes adatot ma. Jó lenne, hogyha ez az információ minden képviselő számára rendelkezésre állhatna, hiszen a plenárison is majd erről vitatkozni fogunk majd. Legyen mindig ö, téma ez a bilaterális információcsere hiány. Szaki Hacimaka kiszú. Pinkston ausdrücklich. Én kifejezetten meg szeretném dicsérni Pinkston urat a jelentés miatt, ritkán találkozunk ilyen világos, jól struktúrált jelentéssel, és a szóbeli bemutatása a jelentésnek is nagyon jól sikerült. Köszönöm szépen! Ugyanakkor azonban lenne egy alapvető kérdésem hozzá is a bizottsághoz. Hogyha megnézem, hogy az ENSZ-nek folyósított EU-s pénzeket három utómódon tudjuk eljuttatni, először is konkrét projektek eh, révén. Ezt mindenképpen támogatom, de fontos, hogy ez esetben az Európai Unió látható legyen, világos legyen, hogy az EU által támogatott projektről van szó másodszor. Az adományozói vagyonkezelő alaphoz való hozzájárulás, és harmadszor egy ENSZ szervezet általános költségvetéséhez való hozzájárulás révén. Ez a három lehetőség van. Kérdezem én, hogy ez, ennek eh, mi a hozzáadott értéke? Azért kérdezem ezt, mert épp most folytattunk költségvetési tárgyalásokat a tagállamokkal. Az Európai Unió kevesebb pénzt kap. A tagállamok mind az ENSZ szervezeteknek tagjai, mi ugye nem igazán, ezért kérdezem, hogy ennek mi értelme van. Ez egy alapvető kérdés, amit a kollégáknak is fel szeretnék tenni. Nem kellene-e korlátoznunk az ENSZ együtt végrehajtott támogatói tevékenységünket olyan projektekre, amelyek nél látható, hogy az EU egy adományozó, ahelyett, hogy az vagyonkezelőbe folyósítsunk pénzt, vagy a szervezetekhez közvetlenül. Kedves bizottság, én azt gondolom, hogy korlátozunk a tevékenységünket arra, ahol mi láthatók vagyunk, és adjuk meg a tagállamoknak a maguk eredményességére a teret, mint tagok a biztonsági tanácsban esetleg, vagy a, a közgyűlésben mindenképpen, mi azonban nem. Köszönöm. Geyer úr, aztán Menci úr. Ja, die Frage, wollen wir... Nos, a kérdés, hogy az ENSZ intézményeink keresztül akarjuk-e csatornázni a pénzeinket, és azon keresztül a kedvezményezett országokba. Nos, ennek vannak előnyei, hátrányai. Az Afganisztán jelentésben megpróbáltam ezt világosá tenni. Először is az ENSZ elér olyan régiókat, amelyeket az EU nem ér el. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én elgondolkodtam azon annak idején, a jelentésem készítésekor, hogy elutazzak-e Afganisztánba, de amikor a bizottság azt mondta, hogy Kabulban nem tudunk kijutni a város minden részébe, mert nagyon rossz a biztonsági helyzet, akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor nem kell odautazni, mert hogyha csak egy nagy biztonsággal, biztonsági intézkedésekkel övezett EU épületben tudok tartózkodni, akkor semmi értelme odautazni. Nem akarom megvádolni, vagy nem akarok semmit a szemükre vetni a bizottsági kollégáknak, hiszen ez egy valóban nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz ilyen helyzetben ott helyben vizsgálódni, és nem járhatunk el úgy, mint az amerikaiak, akik a katonasággal együtt berepülnek, és szétnéznek ott helyben. Az Európai Unió nem teheti meg ugyanezt. Tehát ez az első pont. Hogyha úgy döntünk, hogy az ENSZ-nek pénzeket akarunk folyósítani, ez azért van, mert az ENSZ elér olyan régiókat, amelyeket az EU nem. Hogyha azt mondjuk, hogy az ENSZ-nek nem adunk pénzt, akkor ezzel közvetetten az Európai Unió segítségnyújtási tevékenységét bizonyos területeken korlátozzuk, ezzel tisztában kell lennünk. A második dolog az ENSZ alapokon belül a láthatóság kérdése. Az én véleményem ezen a téren egy kicsit eltér a jelentéstevő kollégáitól. Hogyha egy több oldalú adományozói vagyonkezelő alapba fizetünk be pénzt, akkor ezt két okból tesszük. Először, hogy az ensz keresztül történik a segítségnyújtás, akkor ugye, mint ahogyan mondtam, olyan területeket elérnek, amelyeket az EU nem ér el, és másodszor öm, nagyobb eredményt tudunk elérni az együttműködés révén. Nyilván a láthatóság ennek kárát látja, de hát nem mondhatom azt, hogyha egy toboldalú adományozói vagyonkezelő alapba fizetünk be, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor írjuk rá az ajtóra és az ablakra, hogy ezt az EU fizette. A projektpénzek bizonyos százalékos arányát az EU fizeti ki adott esetben, és akkor ki lehet számolni, hogy haték, mennyiben ö, sikerült felhasználni az általunk befizetett pénzt, de hogyha azt mondjuk, hogy láthatóvá akarjuk tenni az EU hozzájárulását egy többoldalú adományozói vagyonkezelő alap esetében, hát ennek nincs értelme. A második dolog, amit említeni szeretnék, a nem kellő tájékoztatással függ össze. Ez egy régóta tartó probléma, amelyet megpróbáltam a maga komplexitásában megérteni, noha csak 2009 óta vagyok képviselő. képviselő. Megértettem, hogy hogy nagyon sok probléma megoldódna, hogyha az Európai Unió is ENSZ taggá válna. Kíváncsi vagyok, hogy az tagállamok vajon egyetértenek-e ezzel. Ez esetben az intézményes akadályok egy része lebontható lenne, amelyeket az ENSZ még egyenlőre fenntart, ugye? Ezek azonban nagy részt azért állnak fenn, mert az ENSZ azt mondja, hogy az Európai Uniót nem tudja teljes jogú tagként kezelni. Ezt bizonyos mértékig meg tudom érteni, ez azonban nem oldja meg önmagában a problémát, nevezetesen, hogy nem férünk hozzá az információkhoz kellő mértékben. Tehát ezt a problémát nem is fogjuk tudni valószínűleg megoldani, amíg az EU nem lesz teljes jogú tagja az ENSZ-nek. Aztán lenne egy kérdésem mind a bizottsághoz, mind a számbevőszékhez. Úgy érzem, hogy a két intézmény nagy mértékben eltérően értékeli a FAFA végrehajtását. Nemrégiben a bizottsághoz írásos kérdést intéztem, hogy mi a helyzet az ensz kötött megállapodások esetében, nagy volt az elégedettség a bizottságnál, miközben a számbevőszék úgy gondolja, hogy nem elegendő mindez, mert az, a FAFA alapján nem férnek hozzá a kellő információkhoz, és a második kérdés az, hogy mennyiben változna ez, hogyha ENSZ taggá válnánk. Aztán az elégséges eredményesség kérdése. A civil szervezetek sokszor arról számolnak be, hogy túl rövid időn belül kell elkölteni a pénzt. Hogyha ez így van, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy ki szabja meg ezeket a túl rövid határidőket. Ezek vajon költségvetési előírások, az adományozók politikai elő, előírásairól van ez szó, akik mielőbb eredményeket szeretnének elérni, indeközben azonban teljesen elrugaszkodnak a realitásoktól. A legfontosabb azt megvizsgálni, hogy honnan jönnek ezek a határidők. Ha már részint az Európai Unión belül nem sikerül realisztikus célokat kitűzni, hát akkor hogy, hogy várhatjuk el ezt olyan országban, amelyet polgárháborús sújt, és ahol nem támaszkodhatunk az intézményekre és a logisztikára? Ezek lennének a kérdéseim, és még eleinte el kellett volna mondanom, hogy köszönöm szépen a jelentéstevő és Pinkston úr, valamint a szándavőszék munkáját. Euh, köszönöm. Az Európai Unió egyszerűen azért nem tagja az ENSZ-nek, mert nem nemzet, Medziti úr. Köszönöm szépen. Miután elolvastam én is az anyagot, felmerült bennem néhány kérdés. Az Európai Unióban jelentősen változott a helyzet a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta valamennyi pénzalap, amelyeket, amelyet válságkezelésre költhetünk, felelősséggel kell elköltenünk, erre szabályok vonatkoznak az EU-ra, az intézményekre, a tagállamokra egyaránt. Le van írva, hogy kinek mi a dolga és mekkora a részesedése az összköltségvetésben. És Úgy tűnik, hogy most ezt az új rendszert még nem sikerült mégsem bevezetni és alkalmaznia. Az elszámolhatóság még nem működik. Egyébként a kohéziós alapokra is igaz ez sajnos. Lassan lépegetünk előre, ezért lenne egy kérdésem az 57-es szikre vonatkozóan a számvevőszékhez ahol a hatékonyabb joint managementről van szó. Ezzel a közös irányítással megvalósítható a teljes felelősségvállalás az ENSZ részéről, vagy pedig a bizottság a teljes felelősség, és az új rendszer nagyobb hatékonyságot és eredményességet garantálna majd önök szerint. Köszönöm, Ehrenhauser úr következik. Köszönöm szépen. Én a Gájer úr által elmondottak első részét összefoglalnám egy kérdés formájában. Magam is jártam Dél-Szudánban és Jemenben, és itt ugye kivételes állapotok uralkodnak, ami az infrastruktúrát illeti, tehát nyilvánvaló, hogy a kiadások, beruházások egy ilyen országban nagyon nehezen követhetők, ellenőrizhetők, ezért lenne egy elvi kérdésem, hogy látván ezeket a problémákat, amelyeket a számvevőség felsorol, és azoknak az okait is, illetve az egész metodikát, ez, e, ez a közigazgatás hiánya, hiányának tudható be, vagy pedig az Európai Bizottság működésének problémája. Ezt szeretném a számvevőszéktől megtudni. Sí. Köszönöm. Mielőtt lezárnánk a vitát, a szembebőszék néhány szóban reagálna, és természetesen a bizottság is. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság tagjainak, nagyon aktívan eh, vettek részt ebben a vitában. 5-6 oldalt jegyzeteltem, megpróbálok válaszolni a konkrét felvetésekre. Először is Gressle asszony, az előadó észrevételeire reagálnék. Először is köszönetet mondanék neki a nagyon pozitív észrevételekért. A multi-donor trust fundokról beszélt, a közvetett ráfordításokról, illetve felvetette azt a kérdést, hogy a szembevőszék specifikus auditot végezhetne a Trojhant fundok esetében, a multi-donor trust fundok esetében. Feljegyeztem a e, kérést, olvastam a beszámolóban is már, és meg fogjuk vizsgálni, hogy belefér-e a jövő évi e, munkaprogramunkba, hiszen e, vannak előre tervezett átvizsgálások is, auditok is. Nem biztos, hogy sikerül majd beilleszteni ezt, de mindenképpen feljegyeztem a kérést. Megragadnám az alkalmat, hogy Ajala asszonynak azt mondjam, hogy az előadónak adtam némi többletinformációt. Nem az volt a célja ennek, hogy csak ő rendelkezzen velük, szabadon rendelkezhet velük, úgy gondolom, hogy az természetes, hogy a számvevőszék tagja kapcsolattartóként az előadóhoz fordul mindenek előtt. Ezt mindenképpen tisztázni akartam. A kilences bekezdéssel kapcsolatban a jelentésében további magyarázatokat adtam neki, de semmiképpen nem volt olyan szándékom, hogy megfosszam önt bármilyen rendelkezésünkre álló információtól. Az Európai Bizottság majd maga válaszol, az ő részüket nem kommentálnám. Ajala asszony kérdésére mi szerint a javaslat realista, és hogy mekkora a hiba kockázata, a tévedés kockázata. Ez nagyon fontos kérdés. Tudni kell, hogy amikor auditot hajtunk végre. Azzal kapcsolatban, hogy mekkora értéket teremtettünk a pénzzel, akkor hatékonyságot, effektivitást, fenntarthatóságot vizsgálunk. Ezt tettük most is. Bevezetésképpen említettem, hogy a bizottságnak az ensz nagyon nehéz körülmények között kellett működnie. Ez, ez benne van a jelentésben. Hát természetesen nem a számvevőszék feladata az, hogy elfogadható kockázati arányokról beszéljen. Ez egy nagyon érdekes vita lehet a parlament és a bizottság között. Nagyon jó vita alakulhat ki belőle. Hogyha ezt a vitát lefolytatják, mondjuk a három a jelentésben szereplő ország vonatkozásában, akkor ugye az európai adófizetőről is szó van. Ez egy nagyon kényes vita, a bizottság számára nagyon logikusnak, észszerűnek tűnő dolgok, vagy százalékok, összegek, amelyek nagyon észszerűnek tűnnek a parlament számára, lehet, hogy az adófizető számára nem lesznek olyan kézenfekvőek, Úgyhogy ez egy nagyon kényes vita, de semmiképpen nem a számvevőszék feladata, ennek meghatározása. Mindenképpen feljegyeztük, hogy van egy ilyen kérdés is. Azzal zárnám, hogy Hacimakakis úr felvetései alapvetően a bizottság hoz szólnak a tagállamok szerepével kapcsolatban a bizottsági joggal említette, hogy az új pénzügyi rendeletben nem csak az Európai Bizottság szerepel majd felelősként partnerei és osztoznak majd a felelősségben a láthatóság nagy hangsúlyjal fog szerepelni a jelentésben. Mekkora láthatósággal akar az ember fellépni? Ez egy politikai szempont a legtöbb parlamenti képviselő azt szeretné, hogy az Európai Unió legyen jól látható. Általában erre utalnak itt a szakbizottságban és a különböző vitákban. Geyer úr, können die Vereinten Nationen gehen. És hogy az EU nem mehet oda mindenhova, hova az ENSZ oda mehet, ez igaz. És a joint management rendszerében világos, hogy az ENSZ sok olyan konfliktusos helyzetben ott van, ahol az EU nincs jelen. Tehát az auditban nem mondjuk egyszer sem az, hogy nem akarunk együttműködni az ENSZ-szel, szó, szó sincs erről. Ha a bizottság folytatja az együttműködést, azt mi is támogatjuk, de átláthatóságnak kell lennie, és a pénz értéket kell, hogy teremtsen, meg kell, hogy érje, amit odaadunk, legyen értelme, legyen jó kezelés, és nagyon fontos lenne az is, hogyha erről a pénzek elköltéséről előre is tájékoztatnának minket, hogy milyen projektekre mennek a pénzek. Ezt viszont leszögezi Gressle asszony is. Az információ áramlással kapcsolatos probléma az, hogy vitatárját képezi meg mindig is, hogy mit kérjünk az ENSZ-től információ címén. Ugye ott voltunk ezeken a eszmecseréken, a bonyolult nevű úriember is utalt erre. Mind, amikor ott vagyunk a fórumon, akkor azt mondják, hogy minden rendben van, és amikor haza, úgy jutunk, akkor hazérünk, akkor neki derül, hogy nem. Ez a helyzet. Tehát amikor a bizottsággal vitázunk, és itt van mellettem az igazgató úr, aki mindig ott van ezeken a bizottsági egyeztetéseken a fefával, akkor ő is aláhúzhatja ezt. Akkor más a kép, mint amit utólag látunk. A FAFA kérdése kapcsán emlékeztetnék arra, hogy nem túl régen az auditorok bizottsága kérte, hogy a verifikációs klauzulát vizsgálják felül. Ez nem egy ártatlan kérés kérdés volt csupán, hanem ez azt jelenti, hogy ha az ENSZ egy bizottsága felülvizsgálatot kér sőt, esetleg ennek a záradéknak a törlését kéri, akkor ez valamit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tetszik nekik az, hogy mindenféle információt adjon, adniuk kelljen a bizottságnak és a parlamentnek. Tehát látható a hozzáállásuk, tehát erről még vitázni kell. a következő felszólaló az elszámoltathatóságról beszélt, az 57-es fejezet vagy bekezdésről, illetve a joint managementről általában. Ha megnézik az új pénzügyi költségvetési rendeletet, ennek a tervezetét, akkor 178-as cikkében látni fogják, hogy a rendszer változóban van, és megvan a szándék arra, hogy több felelősséget adjunk azoknak a szervezeteknek, amelyekkel a bizottság együttműködik. De látnunk kell azt is, hogy valakinek végül el kell számolnia a pénzzel, és nekünk a számvevőszék szempontjából ez mindig a bizottság lesz, az Európai Bizottság, akkor is, hogyha nehéz ez az együttműködés a nemzetközi szervezetekkel, mi nem fordulhatunk máshoz közvetlenül, csak az Európai Bizottsághoz. Tehát valamilyen elszámoltathatósági követelményre szükség van. Itt adófizetők pénzéről van szó, és ez egy nagyon fontos alapelv, hogy legalábbis ö, azt tudnunk kell, hogy ki a felelős, kinek kell elszámolnia. Legalább ez legyen biztos, hogy az egyik konkrét intézmény felelős az elszámolásért, és ez világos, hogy melyik. Az utolsó felszólaló Everhauser úr volt, neki válaszolva, azt mondanám, hogy nincs preferenciám, de hát én, én nem imádom a direct managementet, a joint managementtel szemben. Nekem van egy személyes véleményem, és van egy hivatalos véleményem is, de amikor a két héttel ezelőtti Galler jelentés is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy bölcs meg, megközelítés az, amikor nyitva hagyjuk ezt a vitát. Néha a direct management ugye az 55-ös alapján a, a, a jó módszer, néha pedig a joint management a jó módszer, vagy az indirect management, a shared vagy a joint management. A shared managementről ma még nem beszéltünk, de tehát nyitva kell hagyni ezeknek, mindegyiknek az eshetőségét, lehetőségét, hogy a helyzethez igazíthatók legyenek, ez a legbölcsebb hozzáállás szerintem. Tehát ha megkérdezik tőlem, hogy melyik módszer a legjobb, akkor azt fogom mondani, hogy nincs legjobb. Attól függ. Tehát meg kell hagyni mindegyiknek a lét jogosultságot. Elnök úr, azt hiszem, hogy válaszoltam valamennyi kérdésre. Köszönöm. Merci, monsieur le de la Cour des comptes. Köszönöm szépen az Európai Számvevőszék tagjának, visszaadnám a szót az Európai Bizottságnak. Szeretném, ha ebben a vitában a csalásra is hangsúly helyeződne, az ellenőrzések során, az átvilágítások során találtak-e csalásra utaló jeleket, és hogyha igen, akkor hogyan foglalkoznak az ilyen esetekkel. Köszönöm szépen, elnök úr! Ajánlóan Szender úrnak a határidőkkel kapcsolatban a belső auditra vonatkozóan hadd mondjam el, hogy kockázat alapú audit terveket készít a bizottság szolgálata az ensz együttműködve, másokkal együttműködve, hogyha ENSZ projektek folynak az adott mintára vonatkozóan, akkor egy ellenőrző misszió eljárásunk van. Most megállapodtunk az ENSZ-el, hogy jelezzük nekik, amikor ellenőrizni akarunk egy projektet, amit ők kezelnek. Van olyan lehetőségünk is, hogy nem mi végezzük el az ellenőrzést, hanem átvesszük, elkérjük tőlük a belső ellenőrzési jelentést, hogyha ilyen létezik az ENSZ-nél vagy a partnereknél ez e, egyetlen egységes audit e, elv alkalmazás alapján az ENSZ e, beszámolóját is használhatjuk. Tehát nem vonul ki az Európai Bizottság ebből, abszolút használjuk ezt a lehetőséget az auditálás során és a gyakorlatban ügynökségenként fokozatosan vezetjük ezt be, és hozzáférési jelszókat alkalmazunk az adatbázisoknál. Sáki Márkákis úr egy nagyon alapvető kérdést tett fel. projekteknél, amikor egyértelmű szakmai kapacitás van az ENSZ-nél, és a sági guideline-ok alkalmaznak, akkor használjuk őket. Múlt áprilisban is ez volt a helyzet. A láthatóság terén a delegációk azt jelzik, hogy sokat javult a helyzet. Van egy második opció is, amit ön említ, a multi-donor trust fundok. Nagyon sokszor használjuk ezt, láthattuk a mintából is, amikor úgy ítéljük meg, hogy az ENSZ-nek egyértelmű a komparatív előnye, ezt senki sem mondta kétségbe, Szudán új ország alakul ki, népszámlálás, aknamentesítés, itt a donorok egyértelműen az ENSZ pártatlan semleges hát felügyelete alatt működnek, nyilvánvaló, hogy amikor megvan a kockázata annak, hogy az ENSZ valamelyik oldalhoz húz, akkor megfelelően kell eljárni. A harmadik kontribúció az ENSZ költségvetéséhez. Egyetlen esetben alkalmaztuk ezt, az emberi jogi főbiztos esetében. Itt a hivatal függetlensége volt nagyon fontos, de más ENSZ ügynökségeknek nem adunk kontribúciót, mert gyakorlatilag a közgyűlésben az EU szinte tagnak számít, de ettől függetlenül hivatalosan nem vagyunk ENSZ tag. Amikor kor kontribúciót kérnek bennünket, akkor az a válaszunk, hogy diplomáciai szempontból mi nem vagyunk ENSZ tagállam, és ragaszkodunk ehhez a felfogáshoz. Geyer úrnak a falfával kapcsolatban a szemvevőszék tagja nem volt még ott a FAFA áprilisi ülésén, amit az ENSZ-el társelnököltünk. Igen, foglalkoztunk a láthatóság kérdésével, az auditokhoz való hozzáférés, megállapodtunk, közös beszámolási guideline-nak alakultak ki, úgy gondolom, hogy a FAFA együttműködés jó irányban halad, és majd meglátjuk, hogy hogyan folytatódik azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk, hogyha nem az ENSZ használjuk. Hát Szudánban ott független ország jött létre, ahol van már delegációnk, saját segélyezési módozatainkat, költségvetési támogatást, stb. bevezetjük. Ez most van kialakítás alatt ebben a helyzetben támogatni kell a kormányt, hogy az állami működés alapvető feltételei eh, meglegyenek, eh, költségvetési támogatást nyújtunk Dél-Szudánnak, eh, kevésbé az ENSZ-en keresztül, de korábban nem lehetett így eljárni, nem volt ilyen opciónk, az segélyezési módozatok a helyzet függvényében változnak Odi úrnak végül a csalással kapcsolatban azt mondanám, hogy ismereteink szerint nem érkeztek jelzések csalásra vonatkozóan. Ezzel zárnám. Ayala asszony, kérem röviden. Sí, bueno, solamente ver que había unas... Nos, ami a csalásokat illeti, ez esetben az Olafnak is tevékenyé kell válni, válnia. Ez már el is hangzott. Pinkston úr még egyszer, ami a kockázati tényezőt illeti, a polgárok adófizetők pénzét használják fel. Nyilvánvalóan fontos, hogy megfelelő információk álljanak rendelkezésre, és ezekben az esetekben sokszor, illetve néha azt mondja a polgár, hogy egyik-másik programnál, legyen szó a nők támogatásáról, vagy a gyermekekkel kapcsolatos programokról, hogy szeretne információkat kapni. Amikor tehát a kockázati tényezőről beszélünk, az elfogadható kockázat szintről, akkor szeretnék világosan látni. Sokszor a polgárokkal beszélünk ezekről a témákról, de még nincsenek olyan európai kritériumok, amelyek erre vonatkoznak. Amikor ellenőrzést hajtunk végre, például egy bécsi vagy egy budapesti program, programmal vagy projekttel kapcsolatosan, vagy az afganisztáni, vagy legyen akár szó az afganisztáni aknamentesítésről, mindezt figyelembe kell vennünk. És a 21-es oldalon ön a jelentésében azt mondja, a gyermekhalandóság csökkentése úgy tűnik, hogy az információk, stb. De reducción de la mitad... Ez számomra úgy hangzik, mint hogyha úgy gondolnák, hogy a gyermekhalandóság csökkentésének célja gyakorlatilag az újjáépítés körébe tartozik. A polgárok mindemellett sokszor úgy gondolják, hogy ez teljesen más dolog. Ön úgy állítja be a dolgot, mintha ez a költségvetésen belüli ellenőrzés eszköze lenne, de a polgárok ezt másként látják. Hiszen teljesen különálló dolgok a gyermekhalandóság csökkentése, vagy egy gazdasági minisztérium létesítése, vagy felépítése úgy gondolom, hogy az ellenőrzési eszközöknek valahol meg kell tudniuk húzni a határvonalat, hogy a polgárok számára is világos legyen, hogy mit is teszünk. Bászíti szúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy a bizottság az én kérdésemre is válaszolhatott volna. Nagyon világos kérdést tettem fel azt mondtam, hogy megváltoztak a körülmények, és azt látjuk, hogy most már nem elegendőek ezek az ellenőrzések, sok visszaélésre van példa. Ez azt is jelentheti, hogy az elszámoltathatóságot és az egész rendszert meg kellene változtatnunk. Nem igaz? Szeretnék köszönetet mondani a szembevőszék képviselőjének tagjának. Ő válaszolt a kérdésemre az Európai Bizottságnak és az ENSZ-nek együtt új intézményt, közös ügynökséget lenne módjában felállítani, és um, akkor ehhez az egyetlen közös intézményhez tehetnénk fel a kérdésünket, és számon kérhetnénk rajta a pénz felhasználását. Úgy gondolom, hogy szükségünk van erre az információra. Köszönöm. A napi rend utolsó témáját elhalasztottuk, úgyhogy van egy kis időnk. Még egyszer visszaadom majd a szót Elnézést, nagyon hangsúlyoznám a csalást, csalás témáját. Ugye az állampolgárok a tévedéseket még elnézik, de a csalást nem tolerálják. A mintában úgy tűnik, ugye nem voltak csalásra utaló esetek, de általában a szerződések, a, a megállapodások, amelyeket költ a bizottság, 2003-as az ENSZ kötött megállapodás, illetve a pénzügyi rendelet, ami a nemzetközi szerződéseken keresztül való támogatást szabályozza, auditálás, közbeszerzés, stb. Nem látom itt, hogy a csalás miként szerepel. Tehát az auditor, amikor csalásra utaló jeleket talál, ugye nemzetközi szinten nehéz a csalást kezelni, de legalábbis amikor csalásra derül fény, akkor az auditorok erről tájékoztatják-e az európai intézményeket, vagy nem? Először is elnézést kérek Balsitis úrtól. Ha jól értettem a kérdést, és elnézést kérek Balsitis úrtól, a tagállamok, a bizottság és más országok van olyan hely, ahol összejöhetnek, és együtt monitorozhatják az ENSZ-et. Igen, van ilyen hely. Ez az ENSZ audit hatósága, ahol a tagállamok képviselői ott ülnek mind, és ott megkapják az ENSZ belső audit jelentéseit is, és ezekre reagálhatnak. A bizottság azonban, és ez állandó probléma, nem tagállam, nincs, nincs ENSZ tagságunk, és ezért mi nem vagyunk ott. De, ahogy már említettük, van már hozzáférésünk ezekhez a jelentésekhez mégis, és en, ezt elégedettséggel könyveljük el, tehát a monitoring mechanizmus részévé tettek minket. Tudom, hogy ezzel még mindig nem válaszoltam a kérdésre. Odi képviselő kérdésére. Az ENSZ ugyanolyan kötelezettségekkel rendelkezik, mint valamennyi egyéb partnerünk a csalás jelentésevel kapcsolatban, és rá is vonatkozik a visszatérítési kötelezettség, amint kiderült, hogy csalás történt. Tehát egy ENSZ ügynökségtől is visszakövetelhetjük a pénzt, mint bárki mástól, ha ez a kérdés. Köszönöm szépen. Kreszla asszonynak adok szót. Csak annyit szeretném mondani, hogy a vagyonkezelő alapok alapját képezi, hogy itt nincsenek számlák. És hogyha megnézik a táblázatot, keresem a táblázatot, a hatos ábráról van szó, vagy előtte Hogyha megnézzük például a négyes ábrát, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a pénzek 40%-áról nincs számla. És a vagyonkezelő alapok működésének jellegéből adódik ez. Ezért szeretném elmondani, hogy nem arról van szó, hogy vagyonkezelő alapok igen vagy nem, hanem arról van szó, hogy hogyan működtetjük ezeket az alapokat, és hogyan akarjuk ezeket működtetni. Ez azt jelenti, hogy nem azt akarom tudni, hogy hol van az az ajtó, amit én finanszíroztam, vagy hol van az a cserép a tettőn, amelyet mi finanszíroztunk. Hát ez senki érdekeit nem szolgálja. Én azt akarom tudni, hogy az egyes projektek finanszírozásában mekkora az EU-s arány. Akkor azt hiszem, tudunk megállapításokat tenni. Érdekes a vita. Mennyi, milyen, mi a, a költség arány? Nos, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom. Ez a lényeges kérdés. Ugye a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban mindig azzal foglalkozunk, hogy el, nem azzal foglalkozunk, hogy elköltötték-e a pénzeket, hanem hogy mire költötték, és hogy hatékonyan költötték-e el. Nos, engem egy kicsit meglepett az itt kibontakozott vita, de azt hiszem mindenképpen hasznos erről beszélni, és fontos lenne, hogy a bizottság valóban legyen őszinte, és mondja ki azt, hogy igen, nem tudjuk, hogy mi történik ott helyben, nem tudunk ellenőrzéseket végezni, mert a biztonsági helyzet ezt nem teszi lehetővé. Kérdés ilyenkor az, hogy érdemes a pénzt folyósítani ilyen régiókba, ahol azért mégiscsak reménykedünk, hogy arra fordítják a pénzt, és azt az eredményt érik el, amit mi szeretnénk. Ami Afganisztánt illeti, az amerikai sajtó egyébként tele van ezzel, hogy Afganisztánból mosókosarakban csempészik ki a pénzt ö, ottani helyi vezetők számláira kerül ez a pénz. Hát nyilván van egy ilyen kockázat. Mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a régióban tegyünk valamit, de nem szabad ö, becsapnunk, áltatnunk magunknak. Nyilvánvaló, hogy itt történik csalás, és az igazán ijesztő az, hogy Nyilvánvalóan senki nem tudja ezt nyomon követni, mert a szabályok is olyanok, hogy senkinek foglalkozzon vele, és a helyzet is olyan. És a szabályok ugye épp olyanok, amilyenek, a bizottságnak nem kell ezzel foglalkoznia, mert nincs elég információja, és a fontos az, hogy úgy hozzuk létre ezeket az alapokat, hogy a bizottságnak legyen kötelezettsége, hogy nyomon kövesse, mi történik a pénzzel. Tehát azt azért nem tarthatjuk fenn, hogy a vagyonkezelő alapok révén ugye nem tudunk szabályokat érvényesíteni. Ez a gond, hogy nincsenek elég pontos szabályaink. Köszönöm. Euh, Köszönöm, Inge, ezt a felszorulást a négyes ponttal kapcsolatban. Geyer úr kívánt még megszólalni. Megadom a szót. Parancsoljam. Geyer Köszönöm a tisztázást. Nyilván mindenki azt akarja, hogy ezektől a harmadik szervezetektől, konkrétan a Világbanktól most ö, valamilyen elszámolást kapjunk. Hogy hol miratták ki a pénzt, hogyan, és ez, de senki nem zárkózik el az elől a kérdés elől, hogy az, ezekből az alapokból finanszírozott projekteket láthatóbbá kell tenni. Ö, világos, hogy kiadtunk ennyi meg ennyi pénzt, így használtuk föl, ezt minimumként el kéne várni. A másik kérdés persze az, hogy a belső auditja az ENSZ-nek és a világbanknak ezzel egyetérte majd, és sajátjaként kezeli majd ezeket a pénzeket, vagy pedig továbbra is saját utakon fog járni. Ez a nyitott kérdés. De tudjuk, illetve tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogy a sok-sok bizottsági anyag ellenére a projektlisták olyan is léteznek olyan projektek, amelyeket európai pénzekkel finanszíroztak, és mégsem tudunk róluk semmit. Ugye az afgán aztán a kapcsolatos jelentésből én azt vontam le pozitív tanulságként, hogy a készpénz az soha nem lehet európai, ez már jó hír, mert nem adtunk konkrétan költségvetési támogatást, tehát nem volt ilyen közvetlen költségvetés támogatás, az amerikaiak ezt úgy mutatták be, hogy az ő naív látás módjuk alapján ö, ilyenek lettek volna ezek, mint hogyha készpénztámogatást kaptak volna, hogy 50 dollárt ö, az USA persze csinál ilyeneket, hogy 50 dollárt kezébe nyom a parancsnak, hogy most már ne termesszen mákot, és ne csináljon heroint. Biztos, hogy az EU arra legalább figyelt, hogy az európai pénzeket azért kezeljék, ha nem is tökéletes ez a kezelési mód, de legyen nyomuk. Tény, hogy nagyon sok esetben még sincs. Afganisztánban három alapvizsgálat is zajlik most, Afganisztánnal kapcsolatban. Az egyik egy civil szervezettel kapcsolatos, amely egy afgán, afganisztán irodát nyitott és családtagokat ültetett bele, és semmiféle számlázást nem végzett. Tehát azért nem úgy van az, hogy a pénztől igyekszünk megszabadulni, és nem járunk utána annak. Van azért, ennél pozitívabb a kép, mint ahogy az Gressz László bemutatja, szerintem inkább azokra a részfeletokra kell koncentrálni, ahol még javítani való van. A számvevőszék kéri még a szót. Inge, most rögtön, vagy majd lezárás. Csak tisztázásképpen szeretném elmondani, hogy value for money, azaz haszon érték arány. Elérjük-e azt, eh, amit el akarunk érni, vagy sem? Ez az eredményesség kérdése. Ha megnézzük a szembevőszék számadatait, csak erre a következtetésre juthatunk. Szembevőszék tagjának adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért kértem a szót, mert ketten kérdést tettek fel még nekem, és röviden válaszolnék rájuk. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Bácitis úr közös intézményt javasol az Egyesült Nemzetekkel. Ez egyfajta lehetőség, az Európai Bizottságnak kell akkor a kezdeményezést megtennie, és bármilyen kezdeményezést tesz is az Európai Bizottság, természetesen megvizsgáljuk és észrevételezzük, de semmiképpen nem a szemvevőszék kezdeményezheti ezt Ajala Szender asszonynak kockázat arány, mm, hiba arány, tévedés arány. Igaza van, ez egy nagyon fontos, nagyon kényes vita, de kérem, értsék meg, hogy a mi részünkről, a szemvevőszék részéről mi nem mondhatjuk meg, hogy milyen ö, ö, kockázati arány vagy tévedés arány lenne elfogadható. Az Európai Bizottságnak kell kezdeményezést hozni erről, a parlamenttel vitát folytatnia, és így ö, lehet eredményt elérni. Ö, teljesen megértem Afganisztán, Irak, Dél-Szudán esetében, hogy egyáltalán nem egyértelmű ez a dolog az EU tagállamaiban ennek a fogadtatása. Ez a vita semmiképpen sem a szemövőszéken belül kell, hogy lezajoljék. Viszont amikor a 21. oldal utolsó bekezdését említi, úgy gondolom, hogy más ennek az olvasata. Mit is mondunk itt? amikor az, a value for money-ról beszélünk, tulajdonképpen három dologról van szó. Az egyik az, hogy effektív-e a támogatás, van-e eredménye. Mit mondunk a példában? Hogyha eredményt ért, hogyha utólag ellenőrizni akarjuk, hogy eredményt értünk el, kell egy kiindulási alap. Mondjuk a csecsemő halandóságot, vagy gyermek halandóságot meg akarjuk felezni akkor egy bázis szintről kell kiindulni a bizottságnál, mert különben képtelenség megítélni, hogy a célt elértük-e, vagy nem értük el. Érti? Például a gyermek halandóság esetében nagyon egyértelmű volt, az Európai Bizottság kitűzött egy célt, csökkentsük a felére, ez világos volt, viszont más esetekben nem voltak ilyen kiindulási számok, viszonyítási alapok, és mi azt kérjük a bizottságtól, hogy ugye mondja azt, hogy az ENSZ rendelkezésére bocsátunk ennyi meg ennyi pénzt Afganisztán, Irak, Szudán megsegítése céljából, ilyen helyzetből indulunk ki, és ezt az eredményt akarjuk elérni, ami persze jobb, mint a jelenlegi helyzet. És az Európai Parlament ebben a helyzetben meg tudja ítélni, hogy az eredményt elérték-e, de ehhez egy kiinduló számra is szükség van. Hogyha azt mondják, és ezzel zárom elnök úr, növelni akarjuk a beiskolázott gyermekek arányát, Hát akkor először is meg kell mondani, hogy jelenleg mekkora az arányuk. És mihelyett az aktuális szám világosan rendelkezésre áll, benne van a bizottság dokumentumában, akkor lehet célt kitűzni, hogy növeljük ezeknek a gyerekeknek a számát az Európai Parlamentnek lehetővé kell tenni véleményem szerint, hogy értékelje, hogy az eredményt elértéke, ehhez a kiinduló állapot ismerete szükséges, adatokat kell rendelkezésre bocsátani, hogy számszerűen kifejezhető legyen lehetőleg, hogy a hatása milyen volt, illetve volt-e hatása a támogatásnak. Ez a példánk értelme. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Az előadó kérje még a szót? Nem, már mindent elmondott. Hogyha más nem kéri a szót, akkor a négyes napirendi pontot ezzel lezárhatjuk, és következhet az ötös napirendi pont. az Európai Csalás elleni Hivatal reformjának eddigi eh, szakaszáról számolnak most be. Köszönöm szépen az előző vitában résztvevő eh, minden közreműködőnek eh, az együttműködését, és megadom a szót az előadónknak, Inge Gresslének. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy kicsit sokszor jutok ma szóhoz, de ez egy olyan pont, amelyet a múltkor már elhalasztottunk, ha jól tudom. Az Olaf dosszié jelenlegi állása. Öt triológusra került sor, részben egész nap tárgyaltunk. Köszönöm mindenkinek egyébként, aki kitartott. Jelenleg a 13A cikknél tartunk, tehát már nincs sok hátra a célig a dokumentumok mind rendelkezésre állnak. Itt van egyrészt az átdolgozott rendelet. Az átdolgozásban, az átdolgozott szövegben láthatók azok a szövegrészek, amelyekben sikerült megállapodnunk. Aztán itt van az, ami még hiányzik, halványan szedve. Ebből látható, hogy olyan sok mindenben már nincs nézeteltérés, de azért hiányoznak még fontos részek, ez az egyes függelékben látható. Áttekintést nyújtanék az eddigi tárgyalásokra. A legfőbb nehézség nem a tanácssal van, hanem a bizottsággal, és nem is az OLAF révén, hanem a főtitkársággal kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a legfőbb kérdés az lassan, hogy beszélhetünk-e még a bizottságon belül független Olafról, vagy hogy tulajdonképpen már nem kellene-e megkongatnunk a har- vészharangot, és nem látjuk-e azt, hogy a bizottság megkísérel esetleg beavatkozni az OLAF működésébe. A következő tárgyalások során szeretném majd ezt még részletesen kifejteni. Az Olaf maga segíti a tárgyalásokat, de ha csak az Olaffal kellene tárgyalnunk, tulajdonképpen akkor már rég előrébb tartanánk. A vita kétharmada Semet a biztos úrral és a főtitkársággal folyik. Hogyha megnézzük az Annex egyet, illetve az egyes függeléket elejétől a végéig, akkor láthatjuk, hogy a fogalom meghatározással gond van. Nem tudtunk eddig megállapodni abban, hogy a, a, visz, a szabálytalanság fogalommal hogyan is bánjunk, hogyan járjunk el. Az Olaf esetében emellett a tagállamokban helyben található hatóságokkal kapcsolatosan is vannak gondok. Mi megpróbáltuk ezeket, ezt a, ezeket a szövegrészeket a rendelet főszövegébe beemelni. A tanács itt nagyon határozottan ellenszegül a mi javaslatunknak. Emellett vitatkozunk még az Economic Operator Involved Indirectly kifejezésről, tehát arról, hogy a hatóság kit vethet alá vizsgálatnak, mennyire közvetett vagy közvetlen az érintettség. Aztán a hatóság azon hatáskörével kapcsolatosan, hogy megállapodásokat kössön, a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy ezek nem jogilag nem kötelező megállapodások. Mi abból indulunk ki, hogy ez világos, de hogyha még ezt is betesszük a szövegbe, akkor ezt el is felejthetjük az egészet, mert világos, hogy ezek a megállapodások, ha megköttetnek, nem szükségszerűen betartandók. Mi ezt mindenképpen egy preambulum bekezdésbe beszeretnénk venni. Aztán az OLAF képviselők irodáihoz való hozzáférése, Holnap lesz egy előkészítő tanácskozás, illetve ülés ezzel kapcsolatosan, illetve nagyon örülnék, hogyha ezen az ülésen legalábbis az árnyék tevőkkel meg tudnánk vitatni, hogy hogyan szabályozzuk ezt a kérdést. Aztán van egy adatvédelmi probléma. Az adatvédelmi biztossal sikerült egy megfogalmazást kidolgoznunk. Itt arról a kérdésről van szó, hogy az Olafnak mennyiben legyen hozzáférése az intézmények adatbankjaihoz. Még nem tisztázott teljesen a kérdés, hogy az eljárásban résztvevő felek jogait hogyan ö, biztosítsuk, milyen eljárási jogi biztosítékok legyenek. Itt még nem sikerült megállapodásra jutnunk, mert még nyitott a különböző kérdések, hogyha valaki például egy Olaf vizsgálat alatt úgy érzi, hogy sérültek a jogai, illetve szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy az Olafon belül milyen eljárásokra kerül sor, hogy ekkor mi a helyzet. Azt hiszem, itt is sikerül lassan eredményre jutnunk. A 2008 novemberi jelentés képezi a munkánk alapját, az akkor benyújtott módosítások alapján dolgozunk. Néhány kevés pont van, amelyeket ezek a módosítók nem érintenek. Ilyen például a képviselők irodáihoz való hozzáférés kérdése. Ezeket a pontokat mind külön-külön szóvá tettük, és holnap legalább két pontot fogunk megvitatni. Az egyik a jelölések párhuzamosság vagy átfedése. Ezzel párhuzamosan egy magas rangú csoport találkozója is megrendezésre kerül. Vannak témák, amelyek összefüggnek szorosan egymással, ilyen például a hivatali idő esetében történő vagy fellépő átfedés. Nagyon átláthatóan dolgozunk, nincsenek titkaink senki előtt. Hálás volnék, hogyha még a lengyel soros elnöksége ideje alatt simozásban megállapodni. Magam is készen állok erre. Sokat tárgyaltunk, sokszor egész napon keresztül. A lengyel soros elnökség mm, nem biztos már benne, hogy sikerül ezt a dolgot lezárni, ezért egy kicsit veszített a lelkesedéséből. Én kérném, hogy mindenképpen fejezzük be ezt az ügyet. A tanács december 6-án ülésezik, illetve az illetékes tanácsi formáció. Sürgető témáról van szó, és jövő évben a költségvetési rendeletről kell tárgyalnunk. Ez azt jelenti, hogy az OLAF rendeletre már nem lesz idő. Ezért kérném a tanácsot arra, hogy célzottan próbáljon eredményre jutni velünk együtt. Megpróbáljuk azokat a kérdéseket tisztázni, amelyek még belső fennállnak. Ezért kérném az árnyék jelentéstevőket, hogy holnap kilenckor mindenképpen legyenek ott, mert szükség van rájuk. Néhány döntést meg kell hoznunk, mert különben nem tudunk előre jutni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban Haci Márkákis kiszúr. Eh, Először is meg szeretném dicsérni Gressle asszonyt, aki keményen kiáll a tanácssal és bizottsággal szemben. Köszönjük a transzparenciát is, és köszönjük uh, a kis kollégának is, Shadownak, aki uh, eljutotta nekem az anyagokat. Minden jól megy ezek szerint. Lenne néhány megjegyzésem, például is a pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatban, ennek a definíciójával kapcsolatban. Olyan definícióra lenne szükség, Reszle kolléganő, amely szélesen megfogalmazott, Decemberben az Európai Tanácsnak már lesznek eh, javaslatai a szerződés módosítására. Ha tényleg eh, fiskális unió is megvalósul, és eh, új struktúrák alakulnak ki a pénzügyi felügyeletre az EU-ban és a központi bankban, akkor teljesen új feladata lesz az alapnak is, egy csomó új kompetenciája lehet. Ezért fontos lenne, hogy a fiskális unióra való felkészülés képpen a Föderatív Európa pénzügyeire vonatkozóan mondjunk valamit. A bizottságban volt már erről szó, hogy az EFSF-el és aztán az ISF-mel hogyan kell bánni, ezzel azonnal foglalkozni kellene. A második megjegyzésem a képviselők irodáival kapcsolatos voltak, vannak esetek, és ezek közül az Albert úré kiemelkedő, akit ugyanilyen vádak értek, mint Tyler urat korábban. Az Olaf maga kérte, hogy ebben az ügyben gondolkodjunk el, azon, hogy hogyan lehetne a képviselő irodához hozzáférni az alapnak, és erre alakítsunk ki szabályokat. Ez az önkéntesség, amivel most megbíztak minket, ez jó, és ezzel élnünk kell. Valamilyen hozzáférés talán lehetne biztosítani az alapnak az irodákhoz. Vannak vitatott esetek, az elnökség, a főtitkár ebből elvi kérdést csinált, amíg azonban nincs európai államügyészség, addig azt mondják, ne legyen hozzáférés az alapnak az irodáinkhoz de ezt meg lehetne kerülni, ezt az elvi problémát, hogy ez ne legyen áthatolhatatlan gát. Ami a felügyelőbizottságot illeti, köszönöm, hogy tisztáztak, Greszle asszony a, a mandátumok átfedésével kapcsolatos problémát. Amikor a problémát meg akarjuk oldani, akkor a struktúrákat kell, az infrastruktúrát először szemügyre venni, és aztán a menedzsmentet, mert uh, Ebben rejlik a fő probléma, és gondolom, hogy lesz, hogy ezt továbbra is keményen majd végzi is ezt a munkát. Ayala Sender asszony kapszol. Sí, gracias, presidente. Yo sí también. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna gratulálni Gressle asszonynak a munkájához. A reformmal kapcsolatos munka rendkívül fontos, és néhány pont, néhány kérdés esetében megállapítottunk bizonyos dolgokat, például ami a képviselők irodáit illeti. Azt hiszem, ez az olaf kapcsolatos egyik alapvető problémára mutat rá. A jogi személyek és természetes személyek védelméről van itt szó, akik ellen eljárást indított az OLAF. A másik oldalon pedig az egyre hosszabbra nyúló idő keret a probléma, ami az eljárások hosszát illeti. Az eljárások hossza valóban az egyik legfontosabb kérdés. Egy egészséges demokráciának ez a vesztét okozza. Az Olaf különös helyzetben van a bizottság berkein belül, de ez a senki földje, ahol dolgozunk, és ahol az Olaf önmagát látja, és ahol rengeteg a bizonytalanság, és rengeteg olyan dolog van, amiről nem tudunk dönteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az iránymutatásokat magasabb szinten fogalmazzuk meg, és hogy ezeket jogalkotói szinten is meghatározzuk. Tehát csak egy parlamenten belüli megoldása a kérdéseknek nem elegendő, hiszen az Olafnál dolgozók mindenképpen meg akarják védeni a saját intézményüket. A felügyelő bizottságtól eltekintve ezen az egyetlen olyan grémium, ahonnan független információkat kapunk. Nem akarjuk azt, hogy egy ilyen rendkívül bonyolult helyzet alakuljon ki az Olafon belül. A további, a másik jelentést ugye elhalasztottuk, nincs is itt a jelentéstevő, és a jelentés az olaf kapcsolatban szeretném kérni, hogy nyilvánosan és nyíltan mondja ki, hogy aggaszt bennünket a helyzet. Az Olafnak függetlennek kell maradnia. De a már lassan átszivárgó változások, és amelyeket lassan foganatosítanak az Olafnál, nem jelenti feltétlenül azt, hogy egy vizsgálati hatóság jön létre, amilyet mindig is szerettünk volna, és amely valóban független. gyakorlatilag olyan helyzet alakul ki, mintha ügyvédekről lenne szó, azonban a külső és belső vizsgálatok alappillére kell, hogy legyen az alap. Ezért mindenképpen egyet tudok érteni a jelentéstevővel, és úgy gondolom, hogy százszázalékosan biztosnak kell lennünk abban, hogy az Olafnak egészen pontosan mi is a szerepe a bizottság mellett, ahol ugye statisztikákról és más dolgokról van szó. Fontos, hogy az Olaf továbbra is hozzáadott értéket képviseljen. És egy kicsit szeretném védelembe venni a felügyelőbizottságot is. Fontos a felügyelet, fontos az ellenőrzés. Azonban meg kell adnunk a lehetőséget ennek a grémiumnak, hogy megőrizze a nagyobb függetlenséget, ami az eljárásokat illeti. Basszitis úr. Köszönöm, elnök úr. Az Olaf reformjáról szóló dokumentum, beszámoló rendkívül fontos a mi szakbizottságunk számára a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után ez egyik legfontosabb dokumentum számunkra. Szeretném megköszönni Ingeborg Gressle előadó munkáját, aki tolerálta az én távolmaradásomat az egyeztetések során objektív és szubjektív okok miatt nem lehettem itt de e, joggal e, említi, hogy a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk biztosítani az Olaf függetlenségét. Az a lényeg, hogy információt kapjunk, és e, választ is adhassunk value for money jellegű kérdésekben. Az előző napi rendi pontról nagyon hosszas vitát folytattunk. Az OLAF működésének az elve, az alapelve világos. Eddig elég jó eredménnyel működött az OLAF és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és az OLAF is sérti, hogy az Olafnak függetlennek kell lennie, hozzá kell, hogy tudjon férni az adatokhoz, adatokat kell, hogy tudjon gyűjteni, politikai tisztségviselői kell, hogy legyenek, akik mm, döntéseket hoznak arról, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni ugyanakkor nyilván korlátok közé kell szorítani a nyomozati jogköröket. Szeretném megemlíteni, hogy a 11 cikk kapcsán előrelépés történt, az eljárási garanciák, definíciók tárgyában benyújtott javaslat kifejezetten jó, a megfelelő eljárásokat kell kialakítani, bízunk benne, hogy ez a folyamat, amit Gressle asszony említett a lengyel elnökség vége előtt végső megállapodással zárul, és a jövőben jobb definíciók fognak működni, illetve világosabb struktúra működik majd az Európai Unión belül, ami vezető szerepet játszott ezen a területen. Van egy pár problémánk az illetékes hatóságokat illetően, európai szinten, tagállami szinten, csalás ellenes belbiztonsági hatóságok nem mindig működnek együtt megfelelően. Köszönöm. Na, köszönöm szépen, kedves kollega. A bizottság kívánna szólni. nyugtassanak meg bennünket, nem fogják az Olafot bekebelezni. Természetesen szívesen szólunk, az Európai Bizottság nagyon szívesen dolgozik együtt Gressle asszonynal és a tanácssal, hogy tovább javítsa az 1073-as 99-es rendeletet, a bizottság maga kezdeményezte ezt, együttműködünk. Én nagyon sajnálom, hogyha Gressle asszony úgy ítéli meg, hogy a bizottság a problémás tényező ebben a tárgyalási folyamatban. Nekünk nincs ilyen érzésünk. Úgy gondoljuk, hogy az összes intézmény ugyanazt a célt követi, független és hatékony olafot akarunk, olyan olafot, amelynek világosak a működési eljárásai, és úgy ítéli meg a bizottság, és reméli, bízik benne, hogy a rendelet a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazni fogja, konkrétan az eljárási garanciákra vonatkozóan, így módon nem lesz szükség újabb jogalkotási folyamatra, az eljárási garanciákat nem kell nagyon részletesen jogszabályi szinten szabályozni. Ebben a rendeletben kell meghatározni őket, aztán a végrehajtási utasítások majd ezt részletezik, de ezek sosem mehetnek úgysem szembe a rendeletnek a szabályaival. Az Európai Bizottság sajnálatosnak tartja, hogy a Gressler nem így látja a dolgokat, de semmiképpen nincsen olyan célunk, hogy az olaf függetlenségét csökkentsük, éppen ellenkezőleg az Európai Bizottság érdekelt abban, hogy a személyes jogokat, az emberi jogokat, az ügynökségek jogait megvédjük, a parlament, a képviselők jogait, az asszisztensek jogait kívánja védeni, a bizottság viszont odafigyel az egyensúlyra, minden érintett személy jogait védeni kell. Megoldást keresünk, nem állítjuk, hogy napokon belül megtaláljuk őket, de nagyon nyitottan állunk hozzá a kérdéshez, és Gressle asszonynal és a tanácssal is együtt fogunk működni. Elnök, nagyon jó, köszönjük szépen ezt a szándéknyilatkozatot. Nem tudom, hogy az előadón kíván reagálni, az Olaf nem kíván megnyilatkozni, nem. Nem. Nem. Néhány szóban, nem? Igen, tisztelt elnök úr, nagyon röviden valóban szeretném hangsúlyozni, ami már itt elhangzott, hogy az OLAF funkcionális függetlensége, a vizsgálatok lebonyolításakor nagyon fontos célkitűzés, az OLAF ráadásul intézményközi szerepet játszik, a függetlensége nagyon fontos hozzáadott érték. Szeretném megerősíteni azt, ami már elhangzott, vagyis, hogy a trilógus nagyon konstruktív légkörben indult, az Olaf nem jogalkotó, természetesen csak pozitív kontribúciót próbálunk adni. Fontos, hogy minden fél elkötelezett az eredmény iránt, és ez a beindult dinamizmus a parlament kiváló jelentésének köszönhetően, és a jelenlegi nagyon dinamikus elnökségnek köszönhetően remélhetőleg folytatódik, hogyha nincs is kézzelfogható eredmény most, az, hogyha nincs kézzelfogható eredmény a lengyel elnökség alatt, akkor a tárgyalások elhúzódhatnak, én bízom benne, hogy minél hamarabb előrelépünk, Egyértelmű az összefüggés a jelenlegi reform, illetve a belső folyamatok között. Ugye az Olafot most belül is átszervezik, munkamódszereket átalakítják, és mi abban bízunk, hogy ez a reform is a lehető leggyorsabban lezajlik, és jogbiztonság alakul ki ebből a szempontból is az eljárásaink vételét illetően az OLAF vizsgálatainak garanciákkal kell zajlaniuk. Hangsúlyoznám, hogy a három intézménynek a trilógus tárgyalások során érdemes meghatározniuk a pénzügyi érdekeket a lehető legpontosabban. Úgy gondolom, hogy a célkitűzések közösek, és sokkal inkább közösek, mint amennyire jelentősek lennének a nézeteltérések. Köszönöm szépen, előadunk zárásra visszakapja a szót. Ha már ilyen szépen együtt vagyunk, akkor hagyd mondjak el még néhány dolgot. Nem akartam a bizottság bokájára, lábujára lépni. Örülök de azzal is békében vagyok, hogyha nem csak barátaim lesznek a bizottságnál. De egyes dolgok engem nagyon elgondolkodtatnak. Az egyik ilyen, hogy együtt fogunk tárgyalni majd, és az új struktúrákat, az Olaf új struktúráit együtt megbeszélni, a belső struktúrákat. A főigazgató majd új organigramot oszt majd ehelyett, ami szerint ami esetleg a milyen, mi elképzelésünkkel egyáltalán nem nincs átfedésben. Tehát ez az együttes döntési eljárás valahogy nincsen eléggé komolyan véve. Én belátom azt, hogy a főigazgatónak van egy szervezési feladata, kötelezettsége és jogosultsága, de a belső eljárások jogszerűségét, a, az eljárásban való részvételünket igenis garantálni kell, és be kell minni, minket vonni. És szerettem volna megtudni a bizottságtól, hogy erre vonatkozóan mit terveznek, de nem nagyon vezetett ez válaszhoz. Itt nem rólam van szó egyedül, hanem arról, hogy hogyan alakítjuk ki az belső struktúráit, tehát ennek a demokratikusságáról. Ez nem tetszett nekem, ez az első téma kapcsán megtudott dolog. Ami az alap függetlenségét illeti, azt hallom, hogy a főtitkár fel akarja megvárjuk ezek az új hendik eszméletlenek az enyém is ilyen. Na, tehát mit akarok mondani? Hogy az IPN-jét ehhez ragaszkodik, vagyis, hogy de fe, hogyha ezt feladja ezt a jogát, hogy maga nevezzen ki dolgok, embereket, akkor az alapnak szólnia kéne a parlamentnek, mert akkor új eljárás kell kialakítani, amely legális, és a főigazgatónak az úgynevezett non-cases esetében, az olyan esetekben, amelyeket még el kell dönteni, vannak itt ilyen esettanulmányok, és itt a whistleblowerkről is szó van, hogy hogy ezeknek a helyzete tiszt legyen. A whistleblowereket könnyen lehetetlenné tehetik, hogyha itt új eljárásokat alakítanak ki. Nemrég beszéltünk erről. Rendszer szerűvé kéne tenni tulajdonképpen a whistleblowerek funkcióját és ennek az ellenkezője történhet. Az adatvédelem biztosnak is lenne ebben dolga. Tehát ezek fontos, lényeges kérdések, és nem mindegy, hogy milyen eljárások érvényesülnek, illetve hogy az OLAF és a bizottság majd mit tesz a köztisztviselők jogállása kapcsán is, ugye ezt is reformálni fogják. Mert bizonyos fegyelmi intézkedéseket nem lehet addig meghozni, amíg nincsen ítélet, ugyanakkor párhuzamosan az intézmények között egyeztetni kéne a fegyelmi eljárásokat, ugyanakkor nincsen bírósági döntés. Tehát minden intézmény magára van hagyva, és itt is módosítani kéne ezért, meg kéne adni az intézményeknek a saját elbírálás jogát. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nagyon is mélyreható problémákat vetnek a felszínre, és ugyanígy a, az egyeztető eljárás, amit évente egyszer a tanácssal akarunk ugye végezni arról, hogy a csalás elleni küzdelem a tanácsnál hogy működik. Zender asszony is beszélt erről, amikor a Procedural Code-ról, az eljárási kódexről szólt. Emlékeztetnék rá, hogy 2008-ban a te módosítód volt az, ha jól emlékszem, amit elfogadtunk ezzel kapcsolatban, az együtt döntés bevettük be ezt eh, a kérdést. És ezt már többször szóvá tettem, és nagyon is el tudom képzelni, hogy ez egyeseknek nem tetszik, Tehát beszéljük beszéljünk akkor arról, hogy mit kéne tenni ebben az ügyben. Az eljárási kódex nagyon fontos projekt, amelyet még el se kezdtünk, mindig hátúra kerül. Makakis kolléga, amit a, a pénzügyi unióról mondott, nos, erről még nem gondolkodtam el, de igen, ezen is el kell gondolkodni, hogy a pénzügyi érdekeltségek definícióján kell -e változtatnunk, Szerintem a jelenlegi helyzetben eh, még működik a dolog, de a pénzügyi unió létrejötte nyilván eh, sokkal szörösebb, szorosabb együttműködés követel majd a tagállamok és a bizottságok között, ugye a kamatok miatt is. Ez szükségszerű lesz tehát, és mivel ez egy fontos reform, ezzel valóban szembesülnünk kell. Zender asszony mondta még a függetlenség, a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatban. asszonynak mondom, hogy ne keltsük azt a látszatot, hogy ezt egy házon belül békésen meg lehet szervezni. Nem lehet ezt így megszervezni, nincs békés megoldás, ezért eh, afelé tendálok, hogy magát a, eh, magába a rendeletbe beleírjam, hogy a költségvetés a személyek felvételével kapcsolatban mindig beleírjuk a függetlenség követelményét. Van itt egy módosító, ezt utólag kell majd begyújtani, Szívesen megosztom ezt veletek holnap a koordinátorok ülésen, hogy mit tegyünk ezzel. Strasbourgban már erről volt szó, röviden. Tehát látom én itt a problémákat az előttünk álló úton, ugyanakkor bizakodó vagyok. Annyi mindent elértünk már, miért ne érnénk el itt is valamit, és ezt a jelenlegi jó tárgyalási rékört most kiemelném, itt mindenki biztos vagyok abban, hogy barátunk, aki itt jelen van, és ha barát, akkor biztos ö, tudunk majd egy közös eredményt produkálni, még akkor is, hogyha esetleg bizonyos témák kapcsán másképp vélekedünk. Köszönöm szépen Menadi asszonynak a titkárságtól azt a kiváló munkát, amit most is végzett. Saját asszisztensemnek is köszönöm nyilvánosan a segítséget, és persze a a bizottság szorgalmas asszisztenseinek is, akik végig együttműködtek velem. Tudom, hogy ez egy nehézkes munka, éppen ezért nagyszerű, hogy részt vettek benne. Köszönöm. Merci, la commission, euh, madame. Köszönöm szépen, Európai Bizottság, Klész asszony kérte a szót, tessék asszonyom. Fél másodpercet kérek csak egy aprósággal kapcsolatban szólnék, amit Gressle asszony említett, de mégis fontos apróság is. A végleges jelentések megküldéséről van szó, amelyeket adakta tettünk whistleblower problémára utat Gressle asszony. Megnyugtatnám, hogy itt nem erről van szó. Az Európai Bizottság az olap-tól többször is kérte, és a DLS is kérte, hogy a whistleblowerek neve ne szerepeljen a végleges beszámolóban, attól függetlenül, hogy adakta tették-e az ügyet, vagy pedig nyomozás, vizsgálat indult az ügyben. Nagyon ritka kivételektől eltek tekintve ezek a nevek tehát nem szerepelnek. A 9.4-es cikke egyébként a szabályzatnak kimondja, hogy a dokumentumokat meg kell küldeni az érintett testületeknek, ügynökségeknek. Tehát nem csak az Európai Bizottság kapja meg őket, hanem minden institution, body, illetve agency meg kell, hogy kapja őket az adakta tett jelentésekkel kapcsolatban is lehet, hogy administratív változtatásokat határoznak el. Egy ilyen dosszié is érdekes, hasznos lehet a pénzügyi igazgatás, menedzsment, kezelés szempontjából. Attól még, hogy adakta tesznek egy ügyet, nem kerül a szemétkosárba minden anyag, mert konklúziókat azért le lehet vonni belőlük. Ezt az intézkedést, ezt a szabályt nem tervezzük módosítani, mert minden intézmény, minden ügynökség tájékoztatva kell, hogy legyen ettől még bizalmas és need to know alá eső dokumentumokról van szó, a pénzügyi érdekek védelme érdekében, tehát mindenki megkapja őket, aki érintett. Köszönöm szépen, asszonyom, az előadónak adom vissza a szót a lezárásra. Sajnálom, de vissza kell térnem az egyik kérdés. Az ötös véleményről szeretnék szólni. Mindenkinek egyébként ajánlanám, hogy olvassa el azt. Ha jól tudom, a felügyelő bizottság 38 általa vizsgált ügyről beszél. Abból indulok ki, hogy meg tudták nézni a dokumentumokat, lezárt ügyekről van szó, így abból indulok ki, hogy tudtak arról, ami áll a véleményben, és ebben benne áll, hogy igen részletes információkról van szó, amelyek igenis lehetővé teszik, hogy ki lehessen következtetni, hogy ki volt az informátor. Ez az első pont. A második pont. Az a tény, hogy a bizottság és az összes többiek is megkapják Nos, fontos emlékezzünk az egész történetére. Az Olaf és a bizottság között van egy úgynevezett House eljárás, és csak utólag takarózik a bizottság. Tudjuk, hogy a alapok, milyen alapokról van szó, és tudjuk, hogy mindez elsősorban a bizottságot érinti. Tehát remélem, hogy van egy közös érdekünk, ami abban áll, hogy információkat kapunk, és ezeknek utána járnak. De én azonban azt látom, hogy az informátorok egyre kevesebb információt szolgáltatnak, mert nem részesülnek kellő védelemben. És ezt meg is tudom érteni valamelyest, mert az EU intézményeken belüli eh, gyakorlat, ami az informátorokat illeti, egy nagyon érzékeny ügy. Nagyon fontos nekünk tehát az ő védelmük, és ö, eh, talán a felügyelőbizottságot is meg kellene hívni, és velük megvitatni együtt ezt a kérdést, mert ö, eh, a pénzügyi érdekek védelmét közvetlenül érinti ez a dolog. Egyszerűen arról van szó, hogy fontos tudnunk, hogy mi történik valójában. A felügyelőbizottság azt mondja, hogy a need to know elv rendszeresen sérül, mert rend, szisztematikusan készülnek a jelentések, és nem csak olyan esetekben, amikor erre ennek szüksége merül fel a pénzügyi érdekek védelme miatt. Ha jól tudom, jövő héten, hétfőn, reggel kilenckor újra találkozunk. Most már rendszeresen a vasárnap estémet Brüsszelben töltöm, mert itt vagytok ti, ezen felül már nem kellenek még barát, további barátok, ez elég nekem. Ilyen értelemben fontos lenne, hogy minél előbb sikerüljön az egész dolgot sikerre vinnünk és lezárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Inge, a zárszót. Más nem kéri a szót, javaslom, hogy zárjuk le a napi rend ötös pontját, a hatos pontot, mivel nincs itt az előadó, elhalasztottuk. Bart Stans eh, kollega nincs tehát itt, hogyha más nem kéri a szót, akkor 15 eh, óráig berekeztem az ülést, ebben a teremben folytatjuk. No,